So, meine igen tisztelt hölgyeim és uraim, hogyha az órára tekintünk, akkor látjuk, hogy nincs túl korán, tehát kezdjük el ha bár még nem értük el a kívánatos jelenléti számot, de reméljük, hogy azért még néhány kolléganőnk, kollégánk csatlakozik hozzánk, de akik itt vannak, azokat bizonyára érdekli a témánk, és nem akarjuk őket azért büntetni, mert pontosan megjöttek. Tehát akkor fogadjuk el a napi rendet. A következő megjegyzésem lenne, holnap egy kicsit korábban kezdjük a szavazást, tehát 10 órakor kezdjük 10.30 helyett. És a 8-as ponthoz Géringer de Odenberg kolléganő kérte, hogy ezt a holnap délutáni számítási felhőben rejlő potenciál felszabadításáról beszélünk, és ezt úgy csináljuk, hogy a Baldassare jelentés után foglalkozunk vele. A tízes pontban Baldassare kolléga véleményéről van szó, a félrevezető hirdetési gyakorlatokról, és ezt holnap háromkor tárgyaljuk meg. A 25-ös pont, ez a Régner jelentés, a nemzetközi magányjog javítása és az ezek, ehhez benyújtott módosítók megvitatására ma kerül sor a 7-es pont után, és még a 30-as pont az egyéb kérdések. Itt döntenünk kell, hogy hogy a 255-ös cikk értelmében a bírák kiválasztását a 22-es pont után fogjuk megtárgyalni, hiszen ott nagy részételre számítunk, tehát sokan lesznek. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek megjegyzése a napirendhez, úgy látom nincs, akkor így döntöttünk. Elnök közleményei, két születésnapi jó kívánság a titkárság címére. Alex Keys és Angela Clement címére, vagy Clemo, gratulálunk az elnökség nevében is, hogy itt töltik a Júri Bizottságban a születésnapokat. És még a koordinátorok megbeszélésének az eredménye, tehát Axel Foss, Karim, Lichtenberger, Stajanov úr, Speróni úr és Mastyálka úr a delegált aktusok ügyében. Javasoltuk, hogy Szájer úr a 290-es cikk értelmében legyen az Omnibus eljárás előadója. Rapkai kolléga előadó lesz, a versenyjogi követő keresetek tekintetében még szeretnék arra is utalni, hogyha jól látom, holnap 12 órakor a FAM bizottsággal lesz egy együttes ülésünk, és utalni szeretnék arra, hogy a stokholmi programmal a Juri, a Libe és az AFKO tart majd együttes ülést a FAM utáni ülés után a 4Q1-ben, az Antal József épületben három órakor kezdjük az ülést. Szerdán, erre is utalnom kell, ez július 10-e, közös workshopunk van az európai adásvételi jogról a 4Q1-ben a nemzeti parlamentek képviselőivel, és ez 13 órakor ér véget. Tehát mindenkit szeretettel várunk. Ezek voltak az elnök közleményei. Áttérek a jegyzőkönyvre. Tehát, hogyha az ülés végéig nincsen a jegyzőkönyvvel szemben kifogás, akkor elfogadottnak tekintjük. Akkor most áttérünk a négyes napirendi pontra. Ez pedig egy összehasonlító tanulmány az Európai Uniós tagállamok bérányai rendszeréről és Naglic asszony és Papadopoulou kolléga tartják meg az előadást, és elhagyják a politikai osztályt, és most szeretném mind a kettőnek megköszönni az elmúlt években végzett munkáját. Nagyon fontos munkát végeztek, hogy tudományos tanulmányokat készítettek elő, és prezentálták azokat. Még egyszer köszönöm, és az új tevékenységükhöz pedig sok sikert és sok boldogságot kívánok. Nem tudom, hogy ki kezd. Náglics asszony kezdi. Öné a szó? Nem, de. Okay. Là Bon, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter rapidement. Jó napot kívánok mindenkinek, szeretném a tanulmány következtetéseit röviden bemutatni. De A béranyaság eh, az Európai Unióban egy olyan témáját Claire Marzó és én magam mutattunk be, illetve különböző Európai Uniós eh, országok eh, kutatói készítették ezt a tanulmányt. Fel szeretném hívni a figyelmüket a következő jelenségekre. Ezek azok az országok, amelyeket tanulmányoztunk, és ők eh, egy jogalkotási helyzetállást mutattak be a számunkra, ami a véranyaságot illeti. Számos ország, mint ahogy ez az ábrából eh, kiderül, olyan törvényeket szavazott meg, amelyek teljes mértékben megtiltják a méranyaságot, illetve vannak olyan jogalkotások, amelyek eh, a kereskedelmi jellegű béranyaságot tiltják meg. Felhívom a figyelmet a háromszög, amelyet néhány ország képez, vagy zöld, vagy pedig barnával jelölt országok. Ezek olyan országok, amelyek éppen változtatják törvénykezésüket ebben a témában, vagy épp nemrég változtatták ezt meg, illetve pozitív jogalkotást fogadtak el a bérényosság kapcsán. Ezek az országok, tehát hat ilyen ország van, nagyon érdekes a tanulmányban az, hogy a jogalkotás különböző képet mutat az európai országon belül, még azon országokon belül is, illetve között is, amelyek pozitívan reagáltak a béranyaságra. Vannak olyan országok, amelyeket érdekli a béranyaság, és ők az orvosi utánkövetést, az in vitro mesterséges megtermékenyítés folyam, folyamatát, stb. témákat folyamatosan nyomon követnek, és ezek ex ante módon kezelik a béranyagságot Belgium, Görögország, ilyenek, ez Belgiumban éppen törvényeken dolgoznak, valamint Hollandiában is is vannak olyan országok, amelyek egészen más jogalkotással rendelkeznek, még akkor is, hogyha pozitívan kezelik, azaz megengedik a e, béranyosságot. paradigmatikus modellek érvényesülnek például az Egyesült Királyságban, tehát ez a térkép bemutatja a jogalkotásbeli különbségeket azok között is, amelyek megengedik a béranyaságot, illetve ennek minden követelményeit meghatározzák, illetve olyan országok is, amelyeknek nincsenek szociális rendelkezéseik. Tehát ez a térkép a különböző rendszereket mutatta be, és különböző mechanizmusok között kell különbséget tenni, az ex ante mechanizmusok között, tehát ezek azok a mechanizmusok, amelyek megelőzik eh, um, egy olyan gyermeknek a születését, aki vérényesek keretében születik, illetve az ex post értékelés a második lehetőség, az, az, ez egy olyan mechanizmus, amely az utánkövető mechanizmus. Mit gondolnak az európai intézmények? Emlékeznünk kell arra, hogy a megtiltás vagy megengedése ezeknek a jogi aktusoknak eh, nem az Európai Unió kompetenciájába tartozik, az intézmények kompetenciájába, hanem a tagországi kompetenciákba, tehát minden tagországnak saját joga ezekről dönteni és határozni. Mint kiderült, a rendszerek nagyon különbözőek, Éppen ezért az egyes országokra van bízva, hogy mit engednek meg, vagy tétanak meg a saját országukon belül. Tehát az Európai Uniónak nincsenek jogosítványai ezen a területen. Itt a második eh, oszlopot kell, hogy most nézzük. A személyek szabad áramlása azt is jelenti, hogy egy adott tagország állampolgár egy másik tagországban fordulhatnak olyan kórházakhoz, amelyek végeznek béranyaságot, és ők érkezhetnek olyan tagországból, ahol ez tiltott. Tehát ami a szabad, személyek szabad áramlását illeti, itt emlékeztetnék még egy irányelvre, ez a 2011-es 24-es irányelv, amely a személyek szabad áramlásáról szól. A letelepedés szabadsága is érvényes, tehát például egy francia állampolgár úgy dönthet, hogy Görögországba települ át, ott telepszik le, annak és ott profitál a társadalombiztosítási rendszerből, béranyasság keretében lesz gyermeke, és utána visszatér a gyermekkel Franciaországba. Egy ilyen esetben elképzelhető talán egy európai fellépés, és itt foglalkozni kell azonban a különböző felek védelmével, a gyermekvédelmével, a már megszületett vagy megszületendő gyermekvédelmével, a szülővédelmével, illetve a béranya védelmével. Hát itt alapvető jogi kérdések is felmerülnek, illetve orvosi standardok, amelyekkel az Európai Unió egy adott ponton foglalkoztat. A szerzőségek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy valaki um, gyermeket fogadjon örökbe, hogy a gyermeke legyen, nem rendelkeznek uh, megfelelő jogi alappal még egységesen az Európai Unióban. A második uh, térkép, megpróbáltuk összevetni az ex ante, illetve az ex post mechanizmust alkalmazó országokat, és ezen a térképen kiderül az, hogy a különböző tagországok megpróbálják az elismerését a gyermeknek szabályozni, tehát a béranyasságból született gyermek elfogadását. Tehát, mint említettem, az igazságszolgáltatás más és más az Európai Unión belül, de ez attól is függ, hogy az Európai Unión kívülről érkezik ez a gyermek, hogy az Európai Unión belül születik-e. Tehát nagyon könnyű egyenlőre ezeket a jogszabályokat különbözőképpen értelmezni, de nagyon fontos, hogy a gyermeknek megfelelő civil státusza legyen. Két példát mondok. Ausztria egy olyan ország, ahol nincsen speciális szabályozás a béranyaságra. Az alkotmánybíróság két ítéletet hozott 2011-ben és 2012-ben, amely lehetővé teszi az ilyen gyermekek eh, elismerését. Az Alkotmánybíróság úgy eh, érzi, hogy eh, ezt a típusú elismerést nagyon fontos szem előtt tartani Dél-Európában. 2010-ben született egy ítélet, amelyel megpróbálták a bérőnyoságból született gyermekek helyzetét stabilizálni. Az Európán eh, kívülről érkezett gyermekekről van szó, ugyanolyan neműek eh, között. Nem térek ki most ezeknek részleteire. Hát ezek a fejlemények eh, mutatják azt, hogy minden ország megpróbált megoldást találni, meg, megfelelő jogi megoldást. Tehát ez a tendencia a jövőben is valószínű, hogy fennmarad. A következőt látjuk a táblázatból. Nem volt az elején világos az, hogy megpróbálják a tagországok egységesíteni a jogalkotásukat, de úgy tűnik, hogy a gyermekek érdekét helyezik eh, előtérbe a tagországok, eh, illetve a tagországok többsége. Nem volt egyértelmű az, hogy az Európai Unió megfelelő megoldást talál arra, hogy ezt a kérdést eh, kezelje. Tehát, hogyha a gyermekek érdekeit nézzük, akkor itt közös felépésre van lehetőség. Tehát meg kell először vizsgálni azt, hogy mit jelent a gyermek, mit értünk a gyermek érdekein. Ennek a gyermeknek a nemzetiségét is el kell ismerni, vagy az a nemzetiség lesz az övé, amely tagországban született, vagy pedig a szülő tagországának nemzetisége, aki gyermeket szeretne. Az Európai Uniós fellépésre csak akkor van lehetőség, hogyha a szubszidiaritás elvén belül valaki az egyik országból a másikba költözik, ha a gyermek ugyanabban a tagországban születik, ahol szülei le vannak telepedve, illetve a béranya is ebben az országban tartózkodik, úgy az Európai Unió nem avatkozhat bele ebbe a folyamatba, hanem, mint említettem, az adott tagországokra van bízva az, hogy hogyan kezelik ezt a kérdést. Ha valaki az egyik Európai Uniós tagország vagy másikba távozik, akkor elképzelhető az, hogy az európai jog lesz mérvadója, európai rendelkezés. Itt a kölcsönös elismerés kérdése is felmerül, a gyermek nevének elismer, elismerése, a szülők elismerése, a nemzetiség elismerése. Nagyon fontos, hogy mind a két tagországra nézve megvalósuljon. Ennek pedig vannak jogi következményei is, szülői felelősségvállalás, a bevándorlási rendelkezések, amelyek vonatkoznak a gyermekre. Ilyen esetben azt is gondolhatnánk, hogy az Európai Unió rendelkezései hatályba léphetnek. Amennyiben, um, mint említettem, az egyik tagországban a másikba történő költözés esete merül fel. Említettem, hogy a különböző tagországok jogalkotása más és más, jelentősek a különbségek, és a tagországok kompetenciája exkluzív, tehát ők döntenek ebben a kérdésben. Tehát a tagországi szuverenitást nem lehet megsérteni. találunk egyensúlyt a tagországi kompetenciák, illetve a személyek eh, szabad mozgása között és az EU-n belül. Ez a szabad mozgás negatív integrációt vagy eh, pozitív integrációt is jelenthet. Én az Európai eh, Unió belső piaci szabályozásából vezem ezeket a kifejezéseket. Tehát negatív lehet ez a mechanizmus, amikor arról van szó, hogy minden egyes polgár saját maga dönthet arról, hogy honnan itt hova távozik, illetve megkerüli a az egyik tagország jogszabályozását. Pozitív lehet mindez a folyamat akkor, amikor az Európai Unió elkezd ezzel a kérdéssel foglalkozni. Nagyon fontos az Európai Unió határain túl menni ebben a kérdésben, hiszen az egyes esetek is um, határokon átnyúlóak lehetnek, illetve nagyon gyakran ezek a gyermekek uh, messzebbi országokban, EU-s, EU-n kívüli országokban születnek. A bírák pedig megpróbálják a gyermekeik érdekeit érvényesíteni, illetve anyjának és apjának a hovatartozását is meghatározni. Felmerül a kérdés tehát, hogy ezt a folyamatot fontos nyomon követni, annak érdekében, hogy az EU-n belül ítéletek kölcsönös elismertethetősége jobban megvalósuljon, Tehát felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk a különböző jogi aktusokat, ítéleteket a gyermek számára megfelelő módon érvényesíteni az Európai Unión belül. Végezetül pedig felhívném a figyelmet a nemzetközi jogra, illetve a nemzetközi szabályozásokra, illetve a hágai konferencia rendelkezéseire. A béranyaság, mint említettem, határon átnyúló kérdés itt. az USA-ban, Izraelben, Ukrajnában is születhetnek ezek a gyermekek, és ők utána bekerülnek az európai jogrendszerbe, illetve az európai szabályozásokba. Éppen ezért jó lenne még egy kicsit messzebb tekinteni, azaz az Európai Unió részvételére, A mi tanulmányunk itt véget ér, nem megoldást szeretnénk javasolni, hanem több megoldást szeretnénk javasolni egyszerre, azért, hogy önök dönthessenek arról, hogy az Európai Unió milyen módon tud fellépni. Három lehetőség van, vagy a tiltás, a megengedés, bevezetés, illetve a közös keret kialakítása. Az EU dönthet úgy is, hogy nemzetközi fellépésekben vesz részt, annak érdekében, hogy ezt a mechanizmust megfelelő keretbe helyezze. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt az érdekes előadást, ehhez a roppant nehéz témához. 400 oldalnál is vastagabb ez a tanulmány. Szerintem a nagyon sok időnk nem lesz kérdésekre, éppen ezért később még foglalkozunk a témával, de nem is látok kérdéseket a kollégák részéről. Tehát köszönetet mondok a tanulmányért, és lezárjuk ezt a napirendi pontot. Stojanov kollégának van egy kérdése, sajnos nem láttam. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Rövid leszek, van valami a témában, ami miatt megragadom a szót. Jogosan mutattak rá, hogy Bulgária az egyik olyan ország, amely friss tapasztalatokkal rendelkezik új jogszabályok tekintetében a bérönyeság esetében. Nagyon részletes, nagyon átfogó a tanulmány, és azonban van olyan információja, amely nem felel meg a valóságnak. Az első. Nagyon is tisztában vagyok ezzel a témával. Mivel Bulgáriában a jogszabályt a saját pártom képviselője terjesztette elő. A legfiatalabb bolgár képviselőnőről van szó, Kelina Krumova képviselőről. És nagyon elkötelezett volt amellett, hogy elfogadják ezt a jogszabályt. Nagyon bátor döntés volt, hiszen az ország nem igazán támogatta. Eléggé folytogató légkörben kellett küzdenie de a jelentésében pontatlanságokat véltem felfedezni. Hiszen azt mondja, hogy Bulgáriában kifejezetten tiltják a béranyagságot, amely nem teljesen így van. Ha az én információim helyesek, nincsen jogi tiltás. Tehát a jog nem tiltja a béranyagságot, nem élnek vele, és a jelen jogszabályok alapján lehet úgy értelmezni, hogy tilos, azonban a jogszabály nem tiltja a béranyaságot. Ezen kívül még szeretném megemlíteni, hogy a bolgár parlament foglalkozott az ügyjel, és 2012-ben a bolgár ortodox egyház egy nagyon világos állásfoglalást nyújtott be a bíranyaság ellen. Krumova asszony és hívei pedig a párt ortodox identitására is hivatkoznak. Éppen ezért Krumova asszonyt kizárták a pártból. Azonban a jogszabályt megtárgyalták, első meghallgatáson, utána pedig félretették, és nem tárgyalták többet. Tehát a parlament számára ennyi volt. Pillanatnyilag, jogilag ez a helyzet. Olvastam a jogszabálytervezetet, és kolléganőm a fiatal nő irányában nagy tisztelettel viseltetem, mert nagyon bátor volt. De hogy őszinte legyek, ez a tervezet nem volt túlságosan jól megkomponálva, sőt, egyáltalán nem volt jól megírva. Nagyon sok fokhíja volt, hogyha elfogadták volna, hogyha alkalmazták volna, nem működött volna. Itt a római ötös alatt azt mondja, hogy terminológiai problémák vannak, teljes mértékben egyetértek. Hogyha egy új jogszabályban terminológiai dolgok vannak, problémák, akkor ennek nagyon veszélyes következményei is lehetnek. Most pedig az európai perspektívára áttérve, és utána be is fejezem, úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben a szubszidiaritással függ össze. Tehát amit a szakértőnk mondott, teljes mértékben igaz. A szabad mozgással együtt jár az, hogy a béranyaság is elérhetővé válik a határok átjárhatóságával. Azonban ez problémás is lehet, hogyha a család visszamegy a saját országába. Azonban szerintem ez most már túlmutat a szubszidiaritás elvén. És ez Szerintem nemzetközi jogi alappal kell, hogy rendelkezzen a hágai konferencia tekintetében. Tehát egyfajta egyezményt kellene elfogadni, hogy harmonizálni tudjuk a helyzetet. Köszönöm. Habe ich jetzt aber als Statement und nicht als Frage. Azonban ez nem kérdés volt, hanem nyilatkozat, de mindegy. Szeretne reagálni? Igen? Parancsolj. Just une réponse. Igen. Csak nagyon röviden, gyorsan reagálnék erre. Megköszönöm a hozzászólást. Talán láthatták a diákban, hogy, a, hogy, Bulgária, hogy Bulgária nem tiltja be a béranyaságot teljes mértékben. Amit ön mond, az tényleg így van. A mozgás szabadsága lehetővé teszi azt, hogy egy olyan országból, ahol nincs béranyaság, egy olyan országba, ahol van béranyaság, elmenjen egy illető személy. Úgy hiszem, hogy az Európai Unióban érdekes lehet ez, tehát ez föltárandó dolog. Például a családi állapot kérdése is megvizsgálandó dolog, az európai intézményeknek ezzel is kéne foglalkozni. És ugye ez olyan, és az olyan kérdéseket is, ami a mozgás szabadságához kapcsolódik. Például az Európai Bíróság is foglalkozott ezzel. Több ilyen ügy volt. Itt láthatjuk, hogy például, ami a családi nevet vagy a vezeték nevet illeti. Itt igenis lehet ez európai szintű kérdés. Köszönöm szépen, de azonban most lezárjuk ezt a témát. Köszönöm szépen a szakértőnek, és áttérünk az 5-ös, 6-os pontra. Ez a mini meghallgatásunk a védjegyek tekintetében meghívtunk szakértőket, Campinost, Ernst doktort az igazságügyi minisztériumból, Németországból, Susanne Sievpox, ő a svéd szabadalmi hivataltól van, Ron Franklin, az Európai védi egy Társaság, és José Montero urat, aki a L'Orealnál vezető igazgató. De mindenek előtt most átadnám Wikström asszonynak a szót, és utána folytatjuk a mini meghallgatást. Wikström asszony. Igazából csak annyit szerettem volna mondani, hogy nagyon örülök, hogy ilyen sok hozzáértő embert tudtunk meghívni. És rögtön szeretném Antonio Campinosnak átadni a szót, hogy meghallgassuk a véleményét. Herr Präsident Campinos, bitte, Sie haben das Campinos úr, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, tisztelt Európa Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Arra kértek fel, hogy két irányelvről és rendeletről mondjam el a véleményem, amely a, ö, amelynek a témája nem más, ez nem más, mint a végigjegy csomag. Először is hadd mondjam el azt, hogy alapvetően ezt a csomagot, ezt a két javaslatot támogatni tudjuk. Úgy vélem, hogy ez megfelelően kiegyensúlyozott, és ha ezt elfogadják, akkor az mindenképpen jót tesz majd a rendszernek, az elmúlt 20 év, vagy elkövetkezendő 20 évben. Ahogy Bárnyé úr is említette, egy nem egy átfogó fordulatról van szó, hanem egy már elég jól működő rendszernek a továbbfejlesztéséről van szó. Ezt mindenképpen pozitívnak értékeljük. Először is azért, mert cél, hogy hogy különböző folyamatokat felgyorsítsunk, és ezeket modernizáljuk, hiszen az internet korábban erre van szükség. Hogyha egy hogy pontosan egy védjegyet, védjegy után mikor kell beszedni a, a pénzeket, hogy hónapokkal azután kapja meg valaki az engedélyét a védjegy használatára, miután ezt kérte, ez nem normális. Második, amiért kedvezően gondolkodunk erről, másodikok, az, hogy ez megfelel az Európai Bíróság gyakorlatá, gyakorlatának. Harmadsorban azért azért gondolkodunk erről pozitívan, mert a különböző rendszerek közötti kiegészítést segíti elő, és ez is megfelel egy európai bírósági ítéletnek. A különböző tagállami hatóságok együttműködhetnek tehát, például a védjegyek megszüntetésében, mielőtt az ügy elkerülne a bírósághoz. Fontosnak tartom tehát a tagállamok közötti együttműködést, és ez mindenképpen jó tesz a felhasználóknak. Tehát léteznek már most is együttműködési programok, ezt kéne továbbfejleszteni. Ennek értelmében az, az operatív bevétel 10 10%-át arra kéne fordítani, hogy a tagállami hivatalok megfelelően működjenek, és így csupán, így azt hiszem mindenki számára hatékonyabb. Ötödik ondok. Fontosnak tartom a díjszabás harmonizálását. Nem csupán az a fontos, hogy csökken, le kell csökkenteni a díjakat, hiszen ugye a válság idejéről, idején születik mindez a jogszabály. Azért is fontos ez, mert a megközelítésbeli változás e, jelentős, jelenleg háromféle termék esetében beszélhetünk csak díjazásról, de ezek olyan termékek, amelyek nem igazán szoktak forgalomba kerülni. Hogyha azt javasoljuk, hogy a díj alkalmazása csupán egyféle termékre vonatkozik, ezzel a bizottság azt gondolom megfelelő ösztönző, ösztönző üzenetet küld a piacnak. Ugyanakkor nem csak a feltétlenül szükséges dolgokra lehet ezt alkalmazni. Azt is jónak tartom, hogy kedvezményt kapnak azok, akik azon 65 ezer termékfajta közül választanak egyet, amelyek már benne vannak a harmonizált adatbázisban, és amely, amelyről tudnak a tagállami nemzeti hatóságok is. Ezek a pozitív elemek közül a legfontosabbak, természetesen több ilyen van, ezeken a területeken mindenképpen van javulás. Nos, remélem, hogy az ezzel kapcsolatos infrastruktúra megfelel a modern korszavának, és hasznára szolgál az európai polgároknak. Én csupán a ö, csomag legfontosabb lényegi elemeire utaltam. Ami az intézmény ele, elemeket illeti, hadd mondjam el azt, hogy nem feltétlenül az én véleményem itt a ö, lényeges, nos, a különböző, a különböző intézmények vezetőinek kinevezése, illetve az érdek, ellentétek kérdése felmerül, tehát ezért nem szeretnék állást foglalni most. Ami a a illeti két megjegyzésem lenne. Az első, elnök úr, az lenne, hogy ami az igazgatást, kormányzást illeti, vannak olyan elemei a bizottsági javaslatnak, amely a bizottság, a tanács és a az Európai Parlament közös nyilatkozatából erednek az ügynökségről. Olyan módosítók is vannak, vagy módosító tervezetek, amelyek túlmennek ezen a közös nyilatkozaton, és végezetül, hadd mondjam el azt elnök úr, hogy ebben a közös nyilatkozatban talált dolgok némelyiken nincs benne a javaslatban. Még egy észrevételem lenne, a közös nyilatkozatban vannak olyan dolgok, amelyek az összes ügynökség esetében alkalmazhatóak lennének, hogyha igazolt konkrét esetekről van szó. Így a közös nyilatkozat. Nos, költ, a mi ügynökségünk a legnagyobb költségvetési szempontból. Ez az egyetlen olyan, amely közvetlenül kiszolgálja az ipart, és mégis finanszíroznak minket. Véleményem szerint természetünk és a költségvetés önmagában is eléggé indokolja azt, hogy ránk is alkalmazható legyen ez. Nos, Véleményem szerint mindenki úgy vélekedik, tehát az ipar is úgy vélekedik rólunk, hogy jól működő ügynökség vagyunk, ami pedig nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Nos, hölgyem és uraim, elnök úr, nem hiszem, hogy másról is kéne rendelkezniük, mint, a, mint olyan dolgokról, amely segíti a belső piac működését. Nos, nem hiszem, hogy én lennék az ügynökségünk utolsó elnöke. Nem, tehát nem az igazgatói pozícióról van szó, nem az elnevezésről. Mondjuk, ha megváltoztatják a nevét, akkor egy olyan nevet kéne alkalmazni, ami jól működő, ami beválik, hiszen egy ilyen változtatás nagyon sokba kerül. Az elkövetkező évekre nézve nagyon komoly változást jelent majd ez a jogszabály, úgyhogy mindenképpen alaposan el kell ezen gondolkodni. A ö, szellemi tulajdonjog fontos mag, az önök számára és a polgárok számára fontos ez növekedés, gazdasági növekedés, illetve munkahelyteremtés szempontjából is. Az ezzel kapcsolatos, tehát a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos megfigyelő irodát is mi működtetjük illetve az adatbázisokkal is, adatbázisokkal is mi foglalkozunk. Mi szívesen teszünk ennél többet, de akkor kérem erre hatalmazzanak fel minket. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg csodálatos ügynöksége van. Megnéztem az európai ügynökségek listáját, 40 darab van, és a felét nem is ismertem. És tehát szerintem, hogyha fele eltűnne, senki nem venné észre. De az ön ügynökségénél ez teljesen máshogy van, és örülök, hogy megvan nekünk. Dr. Ernst úr. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen. Den Einstieg, denn ich kann mich in... Teljes mértékben csatlakozhatom ahhoz, amit mondott. Igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak! A Német Igazságügyminisztérium képviselőjeként nagy megtiszteltetés számomra, hogy a német szövetségi kormány álláspontját is vázoljam önöknek. Németország természetesen érdekelt a belső piac további fejlesztésében. Éppen ezért támogatjuk azt, hogy a védjegy jog további harmonizáció tárgya legyen Európában. Azonban rögtön szeretném aláhúzni, ami már az előbb kifejezésre került, a közösségi védjegy és az alikantei európai védjegy hatóság minden érintette szerint kiválóan működik. Tehát itt egyes pontokat kell még javítani. Alapvető javítási, felújítási munkára nincsen szükség. Azonban nagyon fontos, hogy az európai vállalatok érdekeit megfelelően figyelembe veszik, amikor európai és nemzeti védjegyeket szeretnének bejelenteni. A közösségi védjegy és a nemzeti védjegy közötti harmonizáció még eh, nem került megoldásra a bizottság javaslatában. Ez és néhány egyéb pont felelős azért, hogy a bizottság javaslatait szinte minden Európai Uniós tagállam lényegében elutasította. Hölgyeim és uraim, most néhányan azt mondják, hogy persze a tagállamoknak kifogásaik vannak, ez business as usual. De nem ez a helyzet, hölgyeim és uraim. És engedjenek meg egy személyes megjegyzést. Én az igazságügyi minisztériumban dolgozom, és több mint húsz éve foglalkozom európai ügyekkel, azonban ilyen egységes elutasító álláspontot egy bizottsági javaslattal szemben még nem tapasztaltam. Ez eh, pedig nem kormányzati szervekre korlátozódik, legalábbis Németországban eh, nagyon kritikusan látják a felhasználók a javaslatokat, pedig nagyon attraktív, hogyha csökkenő járulékokról beszélünk. Hölgyeim és uraim, most öt percet szeretnék beszélni néhány pontról. Az európai és a nemzeti védjegy nagyon lényeges eszközök a szellemi tulajdon védelmében, főleg ami a KKV-kre vonatkozik. A rendeletnek és az irányelvnek ezt sokkal világosabban kifejezésre kell juttatnia. Ez lesz az eszmefuttatásom lényege, és a statementem további részében is visszatérek majd erre. Második megjegyzésem, a bizottság különféle javaslatai a járulékok csökkentésére, a komitológiai eljárásban és a védjegy irányelv tekintetében függenek egymástól és összekapcsolódnak. Tehát csomagról kell tárgyalnunk. Harmadsorban a járulékok csökkentése nagyon vonzó a vállalatok számára. Az Európai Uniós tagállamok többsége azonban ebben mégiscsak törés lát a korábbi politikával szemben. Azonban ezzel függetlenül látjuk, hogy az Európai Védjegy Hatóság többlettel rendelkezik. Azon kívül a járulékok a bizottság javaslatával ellentétben nem állapíthatók meg felhatalmazáson alapuló jogi aktusban. Negyedik megjegyzésem az javaslat, hogy az Európai Védjegy hatóság ugyanúgy működjön, mint bármelyik ügynökség, ezt nem támogatjuk. Nem támogatjuk azt az elképzelést, hogy az Európai Védjegy hivatal többlet bevételeit az Európai bizottság költségvetésébe vezessük át. Hiszen eh, igazából ezek a bevételek a felhasználók befizetéseiből származnak, és éppen ezért a szellemi tulajdon védelmére kell ezeket költenünk. Most szeretnék az utolsó és legfontosabb megjegyzésemre érni. Ez az európai és a nemzeti védjegy tekintetében nagyon lényeges, főleg a KKV-k számára. A az Európai Védjegy bejelentése által, főleg a nagyvállalatok számára megnyílik a belső piac. Ez azt jelenti, hogy a közösségi védjegy egy nélkülözhetetlen védőeszközé válik Európában. A KKV-k esetében az európai védjegy bejelentése tehát észszerű. Azonban csupán nemzeti színpadon lévő vállalatok számára az európai védjegy igénylése túldimenzionált lenne, hiszen ez nem csak jogokat jelent, hiszen kötelezettségeket is. Az európai védjegy bejelentése után megfelelő felhasználást biztosít az egész Európai Unióban. És az egész Európai Unióban le kell védeni, különben eltűnik a védelme. A KKV-k nagy része azonban nemzeti, sőt regionális szinten tevékenykedik, és nem tudja az európai kötelezettségeket teljesíteni. Amennyiben ezek a vállalatok európai védjegyet igényelnek, a kihasználás hiánya miatt elveszíthetik azt. Ez főleg a KKV-k esetében nagyon érzékeny veszteségekhez vezethet, egészen a versenyképesség elvesztéséig. Ezt pedig vélemény szerint meg kell állítanunk. A KKV-k a gazdasági rendszerünk oszlopai. Védeni kell őket és nem veszélyeztetni. Mi következik ebből? Főleg a kis és középvállalatok számára a nemzeti védjegy bejelentése maradjon vonzó és költséghatékony. Hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottság képviselői most valószínűleg azt mondják, hol van itt a probléma? Hiszen a bizottság javaslatai pont abból indulnak ki, hogy megmarad a Nemzeti Védjegy intézménye is. Azonban ez nem teljes értékű kijelentés, hiszen néhány javaslat célja az, hogy a nemzeti védjegy bejelentésénél is teljes mértékben harmonizálódjon ez a belső piacon. Itt főleg az irányelv négyes cikkére utalok. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy nemzeti védjegyet bejelentenek, meg kell vizsgálni, hogy a többi európai tagállamban a védjegy bejegyzésére vonatkozóan léteznek-e akadályok. Ez jogilag nem csak rendszertelen, hanem a bejelentő és a nemzeti hivatalok számára további felhajtással és költségekkel jár. Véleményem szerint nyilvánvaló az, hogy ebben az összefüggésben a védjegy irányelv számos pontját át kell dolgozni. Most csak a 4-es, 5-ös és 10-es cikket említeném. A erre következő vitában nagyon szívesen részletezem is, hogy mit értek ez alatt. Hölgyeim és uraim, megemlítettem néhány kritikus pontot. Ezeket a gondokat számos európai tagállam osztja. Azonban természetesen készek vagyunk arra, hogy építő módon együttműködjünk, hogy továbbfejlesztjük a rendszert, annak érdekében, hogy legyen egy sokkal jobban működő európai belső piac. Ez a célunk. És nagyon örülök, hogy ezt a célkitűzésünket jó és konstruktív párbeszédben megtárgyalhatjuk önökkel. Ezekkel a szavakkal szeretném megköszönni még egyszer meghívásukat nagyon örülnék, hogy ha ez a nap egy gyümölcsöző eszmecsere kezdete lenne. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm szépen. Akkor Susanna Szívpark következik a svéd szabadalmi hivatal vezetője. Mr. Chairman, I'm honored to be here today and I want to express my gratitude to the nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az Európai Parlamentben, és köszönöm szépen Cecilia Wikströmnek, hogy meghívott erre a meghallgatásra. Szeretném hangsúlyozni, hogy ma főigazgatóként vagyok itt a svéd eh, védjegy eh, hatóság képviseletében, de eh, én nem a svéd álláspontot szeretném képviselni a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok átdolgozása témájában. Azt gondolom, hogy a tagállami jogszabályok esetében fontos az átdolgozás. Egy ilyen típusú átdolgozásnak össze, összhangban kell állnia a Max Planck intézet 2011-es véleményével. Miért? Azt gondolom, hogy itt egy finom hangolásra, egy kiigazításra van szükség, hiszen a jogi környezet is folyamatosan változik, és ez nem azonos a bizottsági elképzelésekkel, mi szerint teljes átdolgozásra volna szükség. Tehát nem kell olyasmit megszerelni, ami nem robbant le, úgymond. A rendszer jól működik, úgy érzem, és hogyha úgy döntünk, hogy változtatunk rajta, akkor erre megfelelő időt kell szánni, azért, hogy tüzetes elemzést készíthessünk a javaslat minden egyes részéről mind a bizottsági javaslata, illetve a munkaterv eltér eztől a két nagyon fontos szabálytól. Amikor olvasom a javaslatot, akkor az lehet az ember benyomása, hogy a bizottság politikai ügyekre nagyobb figyelmet szán, mint a polgárok nagy többségének érdekeit illetően, akik a védjegyeket használják. Ezek a felhasználók főként KKV-k, akik a tagállami védjegyhatóságokhoz fordulnak, és hogyha a javaslatot a jelenlegi formájában fogják elfogadni, akkor azt gondolom, hogy az említett típusú felhasználók veszik ennek majd a kárát. Hölgyeim és uraim, néhány kritikát szeretnék megfogalmazni arról, ahogy a Max Planck intézet tanulmánya kész, készült. A felhasználók több mint 75%-a 75 a nemzeti védjegyhatóságokon jegyezteti be a termékét, A két rendszer fontos, hogy megfelelően kommunikáljon egymással, tehát ha az egyik rendszert megbontjuk, akkor ennek hatása van a másikra. Hangsúlyozni kell azt, hogy a Max Planck intézet által végzett elemzés tüzetes volt, és az elkészült javaslat kiegyensúlyozott volt, illetve összhangban állt ezekkel a meghatározásokkal. A bizottság úgy tűnik, hogy eltérni kíván az ajánlásoktól, és ez vonatkozik mind a jogok tulajdonosaira, illetve a nemzeti védjegyhatóságokra is. Az ember azt gondolná, hogy tüzetes hatástanulmány követi, illetve kíséri az ilyen típusú átdolgozásokat. Nagyon sajnálatos az, hogy a bizottság által bemutatott hatástanulmány nem teljes, és úgy tűnik, hogy kereskedelmi célokra tervezik felhasználni. A védjegy a tulajdonosának kizárólagos jogot ad, hogy ezt a védjegyet használja, és másokat megakadályoz abban, hogy zavaró módon hasonló védjegyeket használjon. Ez egy kivételes szabályozás az áruk és a szolgáltatások személyek szabályozását illetően, tehát nem szabad, hogy valaki ilyen jogokhoz könnyen juthasson, és csak akkor, hogyha a kereskedelmi célokra használja. 28 tagországról van szó, és itt egy erőteljes eszközről is a kevésbé meghatározó vállalkozások, a KKV-k, nekik alternatív megoldásokra van szükségük, annak érdekében, hogy a portfólióikat megfelelően tudják kialakítani, mielőtt a szélesebb körű EU-s piacra kerülnek, hiszen ez egy potenciális nagyobb kockázatot is jelent. Éppen ezért nem lehet abból kiindulni, hogy az Európai Unió gazdasága profitálna egy olyan rendszerből, ahol a CTM eh, díjakat eh, kizárólag az említett hatóság eh, rögzíti. Azt gondolom, hogy a befolyó díjakat a meglévő rendszerben kell tartani. És mint említettem, az 1001 egyel költségek nagyon fontosak. Tehát a 2010-es javaslat, a Max Planck intézet javaslata alapján 50%-a a költségeknek tükrözni ezt a helyzetet. A bizottság javaslata, ami a díjazást illeti, illetve ami az együttműködési projekteket illeti, nem éri el a célt. És a bizottság nagyon fontos, hogy megfelelő módosításokat tegyen, hiszen egyébként nem lehet garantálni azt, hogy így ez a volumen felmaradhat. Véleményem szerint egészen világos az, hogy a bizottság nem te- készített megfelelő jogalapot eh, a megújuló eh, díjakra a 2010-es megállapodásban. Végezetül pedig nem gondolom, hogy a delegált aktus itt megfelelő forma lenne, az európai védjegyrendszer nagyon fontos, meghatározó a cégek vállalkozások működését illetően is, a kis és nagy vállalkozásokat illetően is. Az Európai Unió érzékeny gazdasági helyzetét tekintve nem érzem úgy, hogy um, messze menő javaslatokat tudnánk el fogadni, anélkül, hogy megfelelő tanulmány készüljön ezekről. Az Európai Parlamentet arra kérem, éppen azért, hogy hallgassa meg az összes érintett által megfogalmazott kritikát, és ennek megfelelően cselekedjen. Köszönöm szépen. Vielen herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt als nächstes zum Köszönöm szépen. Franklin úr az IM-től. Thank you, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim örülök, hogy meghívtak erre a mai napra. Én az EIM-nek vagyok a, a védjegyel foglalkozó elnöke. Kis és nagy vállalatokat tömörítünk, akár kelkevékat, akár nagyobbakat, vannak itt nagyon kicsi vállalatok is, illetve multinacionális vállalatok is olyan ö, termékeket gyártanak ezek a gyárak, amelyek mindennapi használatban vannak, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy megfelelő ö, legyen a védjegy politika, megfelelően megbízható legyen ez. Nos, alapvetően egyetértek a kedves kollégákkal, akik az előttem szóltak. Az innováció, a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés a szellemi tulajdonjogon is alapul, és ehhez hozzátartozik a védjegy. Nagyon fontosnak tartom a verseny növelését, a, fogyat, a fogyasztók lehetőségeinek a növelését, illetve hogy nagyobb legyen a választási lehetőség. Csak akkor ö, tudnak jól működni az európai vállalatok, hogyha megfelelő a védjegyrendszer is. Az eddigi közösségi védjegyrendszer működőképes volt, jól működött még hozzá. További jogi harmonizáció és eljárásbeli harmonizáció persze természetesen elképzelhető, de ezt úgy kell tenni, hogy a jövőre nézve is működőképes legyen ez a harmonizált politika. Nagyon fontos a jogbiztonság, az, hogy pontosan hatékonyan és rövid idő alatt, mégpedig alacsony költséggel történjen a védjegyek regisztrációja, a védjegyeknek, védjegy, az ezzel kapcsolatos jogoknak, jogokkal való élés, stb. stb. Létezik egy európai rendszer, és ehhez egy olyan tagállami kiegészítő rendszer, amelyek alapvet, ez azon vállalatoknak érdekes, akik alapvetően tagállami szinten működnek. Minden vállalatnak meg kell adni a lehetőséget, hogy EU-s, avagy tagállami szinten regisztrálja a védjegyet, ez nyilván attól függ, hogy milyen üzleti profilja van ennek a vállalatnak. Ezért fontos az, hogy a tagállami és az EU-s eljárások hivatalok megfelelően műk, is megfelelően működjenek. Ez mind a két fél számára fontos, mindenképpen támogatni kell minden ezzel kapcsolatos modernizációt, illetve rugalmasságot növelő intézkedést. A felhasználók az átlátható irányítási rendszert szeretnék előtérbe helyezni, hogy felelősség lehet, lehessen vonni adott esetben a védjegyel kapcsolatos eljárásokat. Nos, ez mindenképpen a felhasználók érdekeit szolgálja, illetve magas szintű védjegy szolgáltatásokat biztosít. Az OHIM és a különböző tagállami, hat, tagállami hatóságok közötti szorosabb együttműködés javaslatát mindenképpen támogatjuk. Ez megfelelő pénzügyi ellenőrzést tesz lehetővé, és átláthatóbbá teszi a viszonyokat. Szerintem el kell kerülni azt, hogy költségvetési többletet kreáljunk ezáltal, és a megújítási díjak kérdésével is behatóan kell fogalmazni. Valószínűleg a fogyasztók nem preferálják azt sem, hogy a felgyülemlett bevételt más EU-s költségvetési sorba csoportosítsuk át, hiszen ez nem tesz jót nyilván a egy politikának. A lényeg tehát az, hogy az ezzel, fogla- ezzel a kérdéssel foglalkozó hatóságok csak saját tevékenységükkel foglalkozzanak, és a bevétel is itt maradjon. A védjegy rendszerek között elég nagy az eltérés Európa szerte, vannak olyan hivatalok, Európában, akik ex officio megvizsgálatokat tartanak, mások nem. Bizonyos tagállamokban a védjegy megszüntetése hivatali eljárás útján történik, máshol bíróság felelős ezért. Fontosnak tartom azt, hogy kiszámítható legyen ez a rendszer, és biztonsággal tudjanak mozogni ebben az európaiak. Egy átfogó megközelítésre van szükség felhasználónként tudjuk, hogy egy ideig eltart az, amíg ez az új rendszer meghonosodik. A felhasználói szövetség megvizsgálta ezt a kérdést, és minden egyes felhasználói egyesület saját álláspontját alakította ki. Néha módosításokra is javaslatot tesznek ezek a felhasználói egyesületek, nem az összes felhasználót képviselem, ezért úgy gondolom, hogy minden egyes felhasználói egyesülettel vagy testülettel külön-külön kéne egyeztetni, illetve elolvasni a véleményüket. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir als nächstes Herrn José Köszönöm szépen. José Monteirót szeretném köszönteni a következő előadót. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm Wikström asszony, tisztelt hölgyem és uraim parlamenti képviselők. A mai előadásomban három dologgal szeretnék foglalkozni. Az első témám, témám a hamisított áru kérdése, a második milyen módon lehet visszautasítani egy védjegyet, illetve a védjegy regisztrálása milyen jogokkal ruházza fel az ember. Nézzük az elsőt, hogyan lehet fellépni a hamisított áruk ellen. Ahogy az előttem szólók, én mag, mi is támogatni tudjuk a két bizottsági javaslatot. Először is azért, mert a a, a védjegy, jog, védjegy jogával rendelkezők így érvényt szerezhetnek jogaiknak. Nos, Európában az vált immár bevett gyakorlattá, hogy kis mennyiségű, de többféle hamisított, vagy védjegy hamisított árut próbálnak piacra dobni. Minden olyan új szabályt támogatunk, amely fellépne ezen gyakorlat ellen és a, ugyanez igaz a különböző alkatrészekre is, illetve az olyan árukra, amelyeknek a védjegye hamisított, illetve illetve amelyeket jogtalanul állítottak elő. Beszélnünk kell a különböző hamisított áruk tranzitjáról is. Jelenleg Európában Franciaország, Németország, illetve Olaszország a hamisított áruk útvonalnak legfőbb átmenő helye. Ezeken a központokon keresztül folynak tehát a hamisított áru szállítmányok. Mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel is, hogy megadhassuk a, megfelelő jogokat a vállalatoknak, illetve az európai fogyasztóknak. Akkor is meg kell ezt tenni, hogyha nem feltétlenül az európai piacra szállják a hamisított árukat. Életbevágóan fontosnak tartom ezt a javaslatot, hiszen nem sokára az új vámrendeletet is életbe léptetik, és ettől kezdve imáron nem a vámhatóságok fognak foglalkozni hamisított áruk kérdésével, kivéve, hogyha az európai piacra szállják ezeket az árukat. A régi rendszer régóta működik jól, működött jól. Nemrégiben változtatták ezt meg, és azóta Franciaország és más tagállamok is statisztikákat jelentettek meg, melyek alapján elmondhatjuk azt, hogy 40%-kal csökkent 2012-ben az elkobzott áruk száma mennyisége. Ez azt jelenti, hogy ez már most is káros hatással van az európai fogyasztókra, vállalatokra és a teljes EU-s gazdaságra. Éppen ezért támogatni tudjuk ezt a javaslatot, hiszen ez megfelel az EU-s, azon EU-s célkitűzésnek, hogy a védjegyel való visszaélés ellen harcoljanak, illetve a jogtalanul előállított árukkal is felvegyék a harcot. Természetesen ez semmilyen káros hatással nincsen a legális kereskedelme. Második témám a védjegy visszautasításának kérdése. Az OHIM-nak természetesen foglalkozni kell azzal, hogy több tagállami nyelv van, a hivatalos nyelv. Ugyanakkor azt nem tudjuk elfogadni, hogy a tagállami hivatalra hárítják ezt a felelősséget, tehát ők foglalkoznak bevetően a védjegy regisztrálásának az elbírálásával, behatóan a védjegy elbírálásával. Nos, a jelenlegi formájában a javaslat véleményem szerint nem megfelelően arányos, és nem működhet, hiszen a tagállami hivataloknak kell dönteni olyan kérdésekben, amely más tagállamokra nézve káros lehet. Illetve véleményem, véleményem szerint azért nem feltétlenül kell hátrányosan megkülönböztetni egy védjegyet mert más országban nincs már egy ugyanilyen típusú védjegy. Illetve figyelembe kell venni azt is, hogy a szolgáltatásoknak és az ároknak szabad mozgási lehetősége van az Európai Unióban. Úgy vélem, hogy a két rendszer, tehát a tagállami és a, az európai rendszer együttélését is megnehezíti ez a rendszer. Harmadik témám, és egyben az utolsó is, a védjegy milyen jogokra jogokkal ruház fel, illetve mit is gondolunk a kettős identitás vizsgálatról. Mi nem véljük úgy, hogy nagyobb jogbiztonságot eredményez majd ezt a, ez a javaslat, bár a javaslat ezzel érvel. Sőt, úgy vélem, hogy bizonyos helyzetekben nagyobb jog bizonytalanságot szülhet. Az irányelv 10.3-as cikkével és a rendelet 9.3-as cikkével ellentmondásban van. Ezek, ezek arról szólnak, hogy harmadik fél nem használhatja fel a védjegyet jogtalan összehasonlító reklámban. Egyébként ez természetesen össze, össz, összefüggésben van az eredet elvéle, elvével. Nos, nem. Nyilván, ha nagyon olcsón, nagyon olcsón jutunk hozzá egy Gucci ö, napszemüveghez, mondjuk 10 euróért, akkor nyilván nem lesz eredeti. Aztán fontosnak tartom azt is, hogy a bíróság előtt pontosan milyen jogalapokra lehet milyen jogalapra lehet alapozni, ezért fontos az, hogy milyen megjelölés van az árukon. Remélem, hogy a származási témára nem lesz ez behatással. Köszönöm szépen ezt a rövid és nagyon hatásos előadást, és behoztuk az időnket. A bizottság részéről Kőnig urat meg, hogy szóljon hozzá, utána pedig jön a kérdések ideje. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és nagyon köszönöm a résztvevőknek érdekes hozzászólásaikat. Igazából csak egy pontot ragadnék meg, amely véleményem szerint tényleg fontos. És szeretnék világos lenni. A bizottság nem fogadja el, hogy ezt a javaslatot úgy fessék le, mintha KKV ellenes lenne, kisvállalkozás ellenes lenne. Ellenkezőleg. A védjegy védelem kkv számára történő megkönnyített hozzáférése a javaslatunk lényeg. Um, um, Szeretném ezt mindenképpen aláhúzni, és példákat is mondanék. További harmonizációt javasolunk a nemzeti jogalkotás alapelemeiben. Tehát ez nem azt jelenti, hogyha valaki egy védjegyet szeretne bejelenteni, annak rögtön alikantéba kell menni a szabadalmi hivatalhoz, hanem menjen el két-három tagállamhoz, hogyha ott szeretne tevékenységet folytatni. És ezek a KKV-k, amelyek kisebb hatáskörűek, profitálni fognak az előrejelezhetőségből az egész Európai Unión belül, másodszorban az egyik legjobb gyakorlat, amit harmonizálni szeretnék az egész Európai Unióban, annak a lehetősége, hogy könnyítsük az adminisztrációt. Ez azt jelenti, hogy olcsóbb és gyorsabb visszavonási, semmisítési lehetőségeket kínáljunk fel, ahelyett, hogy ügyvédeket fizessünk, sokat várjunk, tehát, hogyha töröltetni akarnak egy védjegyet, akkor ez is legyen sokkal egyszerűbb, legyen sokkal olcsóbb és gyorsabb nemzeti szinten. Hiszen jelenleg számos tagállamban egy védjegy törlése nagyon bonyolult. Végső, végül, de nem utolsó sorban a javaslat, hogy a három osztályos rendszerről térjünk át egy egy osztályos rendszerre, egy olyan lehetőség, amely megvan, és itt az európai védjegy, vagy Európában bejegyzett végig nagyobb biztonságot ad a kis és középvállalatoknak, mint ma. Szeretném volna mindenképpen megjegyezni, és most uh, várom a vitát. Köszönöm. Köszönöm szépen, König úr. Wikström asszony a szó. Köszönöm szépen. Panel. Köszönöm a résztvevőknek. Mindenek előtt mindenkihez fordulok, hogyha itt csak egy téma lenne. Mit gondolok, mi lenne a legfontosabb téma ez a jelenlegi reform folyamatban? Másodszorban, mit szeretnének látni a bizottság javaslatában, amit a bizottság nem javasolt? És a felhasználó képviselőjéhez is lenne egy kérdésem. Megalapodunk, hogy megalapodunk abban minnyáján, hogy legyen egy kétszintű rendszer. Nemzeti és európai védi egy rendszer. Nagyon jól működnek ezek egymás mellett. Az eszmecsere inkább arról szól, hogy mennyire szükséges a nemzeti eljárásokat harmonizálni, és milyen mélységben. Erről szeretném véleményüket hallani. A harmonizáció klasszikus esete az lenne, hogy van egy kis vagy középvállalat, és több nemzetközi, illetve több országban is szeretne beegyeztetni egy védjegyet. Hogyan látja ennek a lehetőségét, mennyire fontosnak tartják azt, hogy a nemzeti eljárási szabályok harmonizálásra kerüljenek. Minnyáján tudjuk, a pénz beszél minnyáján. Látjuk ezt minden nap uh, ebben a házban is, és most szeretném megkérdezni Ernst doktort, és Ósza szívporja asszonyt, hogy hogyan állnak a szabadalmi hivatal többleté. Mi legyen ezzel a többletpénzzel? Jöjjön vissza az EU költségvetésébe. Látom a logikát, de mi lenne, hogyha a nemzeti rendszerekhez kerülne? Garantálják azt, hogy tényleg visszakerülnek a befizetések a nemzetállamok költségvetéseibe? Ez a probléma. Tehát, hogyha itt a szabadalmi hivatal visszafizeti a nemzetállamoknak, akkor mi lesz azzal a pénzzel, a befizetésekkel? Tehát itt nagyon fontos az önkéntes és a kötelező együttműködés közötti különbség. Tehát látnunk kell, hogy mindenki támogatja-e a munkát. De van azonban ellenállás a kötelező együttműködés ellen. Abban az értelemben, hogy minden nemzeti hatóságnak együtt kellene működnie. States should not, that they should not be too worried about this. Hallottam azt az érvet, hogy a tagállamok mind elküldik képviselőiket, és ezek a képviselők pedig ellenőrizhetik, hogy mi van európai szinten. Hogyan működik ez ma? És még érdekesebb lenne, véleményük szerint mi változna meg a bizottság javaslatában, mi változzon meg? Nagyon sok kérdésem van még, de most nem teszem fel. Tehát lehet, hogy ki kell rohannom majd, mert a Libében szavaznom kell. Ötkor. Köszönöm szépen, Wikström asszony. Hát ez egy borzalmas hét, rengeteg párhuzamos ülés van, és mindenhol szavazás. Nyári szünet előtt mindenhol káosz van, holnap is káosz lesz. Egészen rossz ez a hét, tehát elnézem, hogyha eltűnik. De nagyon sok kérdést hallottunk. Kezdjük Campinos elnökkel, és utána végigmegyünk a soron. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Röviden fogok fogalmazni, hiszen időnk nincs sok. Wikström asszony nagyon sok érdekes kérdést tett fel, de azért próbálok lényegre törően melyik a legrelevánsabb megfontolások? Itt egyet kell értenem Körig úrral. Miről is van itt szó? 6-700 ezer védélyre való kéremet nyújtanak be tagállami szinten. És 100 ezer az EU-s átlag évente, tehát évente 100 ezer kérelem fut be EU-s szinten. Tehát 6-700 ezer, 100 ezer. Ezt a, ezt a két dolgot kell összehasonlítani. Hogy az embernek választania kéne, akkor König úr érvét is figyelembe kell, tenni, figyelembe kell venni. Nem a jogi értelmezés, vagy a jogszabályi különbség, vagy a vizsgálat minőségének különbsége, vagy, a, vagy az eljárásbeli különbség kell, hogy döntsön, Szerintem az alapján kéne dönteni, vagy választani, hogy milyen típusú védelmet kíván a vállalat. Illetve, hogy jobb szolgáltatást nyújtsunk az iparnak, vagy a, vagy a fogyasztónak. Mi az, ami hiányzik? A bizottság szerintem nagyon kiegyensúlyozott javaslat talált elő, hiszen egyrészt gyakorlatban is megvalósítható, másrészt pedig ambiciózus. Az e ilyen dokumentumai nagyon érdekesek, hogyha erre még kíváncsiak, akkor szerintem ott, kezd, ott kutakodjanak. Nézzünk a pénzről, a pénz beszél, valóban, Wikström az, hogy igaza van. De hadd mondja el két dolgot, elnök úr. Az első dolog az lenne, hogy úgy látom, hogy eléggé kiegyensúlyozott a bizottsági javaslat, tehát megközelítés kiegyensúlyozott. Persze ezzel meg lehet javítani. Amikor a plusz bevételről beszélünk, akkor azért ne felejtjük el azt, hogy az egyévi bevételt még le kell ebből számítani, hiszen ezek olyan pénzek, amiket nem lehet a költségvetésbe átcsoportosítani. Említette a megfigyelőhivatal és az adatbázisok készését. Többféle tevékenységet lehet elvégezni. A parlament, a tanács többféle dologra is fölkérhetne minket. Nos, Bárnyi úr nyilvánossá tette azt, hogy Jaros is elmondta azt, hogy akár az élelmiszerek védjegyeivel is foglalkozhatnánk mi is, vagy a nem mezőgazdasági földrajzi megjelenés kérdésével is foglalkozhatunk. gondolkodhat, gondolhatunk itt eh, mindenféle Európából, Európától eltérő régiókra is, Indiára. Azt gondolom, hogy a többlet egy részével már foglalkoztak, aztán azt is megvizsgálták, hogy az, a szellemi tulajdonkkal foglalkozó ö, ügynökség mit tesz. Szerintem, ha még mindig van többletbevétel, akkor szerintem logikus, hogy ez az Európai Uniós költségvetésbe kerüljön. Lehet, hogy eltér a véleményem a jobbra ülő kollégáktól, ez most véletlen, hogy jobb oldalamon ülnek, de ő, szerintem föl kell tenni a megfelelő kérdéseket. Nézzük meg, mi a helyzet Amerikában. Nos, ki mondhatja el azt magáról, hogy az áld, a velük foglalkozó, vagy az a, azon a területen, amelyért ők felelősek, az összes bevétellel ők rendelkeznek. Hát ilyen hivatal nincsen? Sehol. Lehet, hogy másként értelmezzük a szöveget. Körning úr ugye itt van a bizottságtól. Mi együttműködünk, elnök úr. 18 projektünk van, akkor konverziós program alapján működünk együtt, ezek közül sok már lezárult, sőt a tagállamok pénzt is kaptak a szolgáltatásokért, mégpedig a, úgy, hogy az teljesen átlátható módon történt, az ipar is rálátott erre. És hát a bizottság is olvas, hogy pontosan erről szól de hogyha itt megfogalmazásbeli kérdések merülnek föl, nyilván nem beszélek a bizottság, vagy beszélhetek a bizottság nevében, de hát nyilván a bizottság is hajlandó arra, hogy a, hogy a ö, megfogalmazáson, tehát a szó szinten egy kicsit változtasson, módosítsa azt. Vannak még egyéb aggájaim, de hát erről Wikström azt, hogy nem tett fel kérdést, úgyhogy ezekre nem válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is megpróbálom megválaszolni Wikström asszony kérdéseit. Azt kérdezte képviselő asszony, hogy mik a leglényegesebb pontok az irányelvben. Ezt pozitív és negatív értelemben is megválaszolhatjuk. Tehát mik a legjobb javaslatok, és mik azok a javaslatok, amelyek véleményünk szerint rendszerellenesek. Dem letzten an wirklich Tehát igazából rendszerellenes a 4 per 2-es az irányelven, hiszen itt kijelentésre kerül, hogy egy nemzeti védjegy bejegyzésénél figyelni kell arra, hogy léteznek-e esetleges bejegyzési akadályok egy másik európai tagállamban. Ez rendszerellenes, hiszen Wikström asszony az ön országát veszem. Például, hogyha Svédországban bejegyzek egy védjegyet, akkor ebben az összefüggés teljesen irreleváns, hogy Németországban vagy Portugáliában bejegyzési nehézségek lennének. Azonnal megváltozik, amennyiben egy európai védjegy kérvényezéséről van szó, hiszen akkor az egész Európai Unióra vonatkozik az a védjegy. Tehát akkor nincsen értelme egy nemzeti márkánál, védjegynél ezt külön megtenni. Ez plusz költségekkel jár a vállalat számára és a nemzeti szabadalmi hivataloknál. Az irányelv tízes cikke is rendszer szerűen rossz, tehát itt igazából csak a származási funkcióról van szó. Ez egy szakmai téma, azonban a jelenlegi hatályos szabályzással nem cseng össze, ami pozitív. Pozitív nyilvánvalóan az, hogy az Európai Unióban a jogalapokat harmonizálják. Az is pozitív, hogy uh, itt jogorvoslati lehetőség is van, és pedig sokkal költséghatékonyabban. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a különböző nemzeti jogok harmonizációja itt kiemelkedő jelentőségű. A bizottság képviselője azt mondta, hogy nagyon fontos a kis és középvállalatok számára, amelyek nemzeti védjegyet nem csak egy országban, hanem mondjuk 3, 4, 5, 6 országban szeretnék levédeni a védjegyet az Európai Unión belül. Hölgyeim és uraim, a gyakorlatban ez nem fog olyan gyakran megtörténni, hiszen az ár ezt már szabályozza. Nézzék csak meg, hogy milyen drága lesz majd egy alikantei bejegyzés. Körülbelül 740 euró lesz. Egy nemzeti védjegy bejelentése 200-250 euró. Akkor a vállalat számára ez egy könnyű számtani példa, hogy nem éri meg 5-6 nemzeti védjegyet bejelenteni, hiszen olcsóbb az európai. Ez nyilván lépés előre, legyenek összehasonlítható nemzeti jogi alapok, azonban e, ezeknek a jelentőséget nem szabad eltúlozni. A következő pont az a kérdés volt, hogy e, az Európai Szabadalmi Hivatal többletbevétele miért ne az európai költségvetésbe kerüljön be? a nemzeti szabadalmi hivatalmak bevételei többletei a nemzeti költségvetésekbe folynak. Jogos a kérdés. Németország számára igazolhatom, hogy ez így van, azonban azt is igazolhatom, hogy fáradozunk azon a díjak tekintetében, hogy kiegyensúlyozott legyen a rendszer. És nem szándéka a szövetségi kormánynak, hogy itt a felhasználóktól beszedett díjakból hizlalja fel magát. De az ilyen alikantei töbletek esetében meggondolandó, hogy mi legyen ezekkel. Második megjegyzésem. Alapvetően mindig mindenről beszélhetünk, de nehéz egy fennálló rendszert megváltoztatni. Van többlet Alicante-ban, arról is szó volt, hogy ezek részben visszakerüljenek a nemzeti szabadalmi hivatalokhoz. Ez soha nem történt meg. Egyébként nyilvánvaló volt, hogy itt megállapodási egyezmények értelmében a szellemi tulajdon védelmére szánják ezt a töbletet. Az Európai Tanácssal kb. másfél éve elhatároztunk egy irányelvet, amely lényegesen kitágította az alikantei szabadalmi hivatal hatáskörét. Tehát ide tartozik a piac megfigyelése, ide tartozik a védjegy hamisítás, az áruhamisítás, tehát ezek mind szellemi tulajdonvédelmi kérdések, és másfél éve született meg ez a lehetőség. Mi amellett szállnánk síkra, hogy legyünk konzekvensek ebben a felfogásban, és most ne határozzuk el hirtelen, hogy ez meg ez legyen a többletekkel. Milyenek az együttműködési megállapodások, hogyan alkalmazzák ezeket, hogyan hajtják végre, elégedettek-e a tagállamok? Ez egy másik kérdés volt. Igen, német szemmel elégedettek vagyunk, azonban ki kell jelentenünk azt is, hogy Németország nem nagy mértékben vesz részt ezekben a részvételi megállapodásban, főleg a kisebb tagállamokat érintik ezek, amelyek megfelelő kifizetések élvezetében részesültek. Véleményünk szerint azonban ez rendben is van így. Amennyiben az európai szellemi tulajdon védelme tovább terjed, akkor szívesen támogatjuk ezeket az intézkedéseket. Hogy ez most az európai szolidaritás példájaként, vagy az együttműködés példájaként kerül észvételre, hát az, azzal most ne foglalkozunk, de ez mindenképpen jó. Az utolsó kérdés, Wikström asszony, ha jól értettem, mi változna, ha a bizottság javaslatai itt az Európai Parlamentben és a tanácsban elfogadásra kerülnének? Akkor először is lenne egy részvételi kötelezettség, ami nem problémamentes, hiszen ennek a tartalmát az Európai Bizottság írná elő. Akkor pedig megtörténhet az, hogy nem minden nemzeti hivatal van olyan helyzetben, hogy teljesítse ezt a kötelezettségét. De mégiscsak kötelezettek, hogyha az Európai Bizottság akaratta szerint történik. És ezek az országok megkapnának Alicantéból egy bizonyos többletet, és ebből kellene finanszírozniuk a kötelező részvételt. Véleményünk szerint ez a rendszer sokkal szigorúbb, mint a jelenlegi, és pedig ok nélkül. Mi inkább a jelenlegi rendszert szorgalmaznánk. Képviselőasszony, remélem, hogy sikerült megválaszolnom összes kérdését, hogyha egyet elfelejtettem, kérem, utaljon rá. Köszönöm. Köszönöm, Ernst doktor. Most pedig a szívbaj asszony következik. Try to respond to all... Köszönöm szépen, megpróbálok reagálni az összes elhangzott kérdésre. Azzal kezdeném, ami a legjobb úgymond a javaslatban, Ami javaslatot illeti a harmonizáció kapcsán, ennek egy részét üdvözölni tudom. Úgy érzem, hogy a javaslat nagyon sok jó dolgot is tartalmaz, ezt pedig fontos hangsúlyozni. És azt gondolom, hogy ez volna a legfontosabb. Csatlakozni tudok részben ahhoz, amit a német kolléga mondott. Mi az, amit hiányolunk? A KKV-kra eh, történő összpontosítást, a nemzeti KKV-kra történő összpontosítást, azokra az eszeminkre történő összpontosítást, akik eh, nem gondolkodnak abban, hogy az EU-s belső piacon működjenek. Ők a tagországban akarnak maradni, nem akarnak kimozdulni a nemzeti rendszereikből, és erre nem törekszenek. Mi úgy érezzük, hogy ezen KKV-kra a javaslat nem összpontosít megfelelően itt a nagyon kis cégekről van szó. És azt gondolom, hogyha valamit kívánhatnék a javaslattal kapcsolatban, akkor ez volna a kívánságom. Tehát sokkal jobban kéne összpontosítani a nemzeti KKV-kra. Azért, hogy a saját védjegyeiket használhassák a saját országokban. Tehát nekik nem kell bajlódniuk azzal, hogy igazodjanak a védjegy szabályozáshoz, csak azért, mert valamelyik tagországban 28 közül akadály lehetne az ő védjegyük számára. Ami a pénzt illeti, a pénz mindig nagyon fontos, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a pénznek a rendszerben kell maradnia arra kell ezt megtartani, hogy mind a harmonizációt, mind pedig a rendszer fejlődését támogassuk. Különböző eszközök fejlesztését, illetve a kölcsönös megértést, a tudást. Az eszközök fejlesztése mind a kis, mind a nagy felhasználókat eh, elő, előnyben részesíteni. Itt azokra a KKV-kről van szó, akik nemzeti védjegyet szeretnének bejegyezni, vagy EU-s védjegyet. Hogyha a pénzt úgy tudnánk felhasználni, ahogy ezt most tesszük az együttműködési projektekben, és létre tudunk hozni eszközök, amelyek segítik a regisztrációs folyamatot, akkor azt gondolom pontosan ilyen célokra kell a pénzt felhasználnunk. A pénzt eh, arra is fel kell használjuk, hogy a szellemi tulajdonjog kapcsán tudatosítsuk a szereplőkkel a folyamatokat, tehát itt most maradjunk ezen a védjegyeknél, az innováció, a növekedés szempontjából a védjegyek meghatározóak, illetve a belső piac számára is, tehát fontos, hogy a pénz a rendszeren belül maradjon meg, és úgy érzem, hogy ezt biztosítani is lehet. Elhangzott egy kérdés a kooperációs együttműködési projektekkel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a jelenlegi rendszer, ami számodunk nagyon jól működik. Mi egy kis hivatal vagyunk, összevetve német kollégámmal, akinek igen nagy a hivatala. Úgy érzük, hogy az együttműködési projektek, amelyekben mi kapcsoltunk bele, nagyon jól működtek. A kérdés, hogy ennek kötelező érvényűnek kell lennie, vagy sem. Néha egy kis hivatal számára igen nehéz biztosítani azt, hogy megfelelő forrásokkal rendelkezzen tehát még akkor is, hogyha fizetnek bennünket azért, amit teszünk, nem biztos, hogy rendelkezünk a megfelelő forrásokkal minden feladat tekintetében, tehát ez a kis hivatalok munkáját megnezítheti. A jelenlegi rendszert üdvözöljük, ez jól működik, és azt gondolom, hogy mi örömmel veszünk részt azokon a projektekben, amelyek fontosak a számunkra, illetve országaink számára, valamint országaink felhasználói számára. Azt gondolom, hogy ezzel lefettem az összes kérdést. Ha még volnának kérdések, nyitott kérdés, úgy ezekre szívesen válaszolok. Thank you. Um, I... Köszönöm. Visszatérnék a KKV-k részre. Egyetértek a bizottsági megjegyzéssel. Azt gondolom, hogy ez a javaslat nem tartalmaz semmit a KKV-kre nézve. Én egy kis vállalkozás vagyok, sok kis vállalkozással dolgozok együtt, tehát azt gondolom, igenis értem azt, hogy nekik mire van szükségük. Ezek a kis vállalkozások nem maradnak örökre, kis vállalkozások növekedni fognak, Hát elképzelhető az, hogy egy adott fodrász egy adott tagországban csak saját védjegyeket alkalmaz, az ő életüket nem szeretnénk eh, megnehezíteni, megpróbáljuk megtalálni annak a módját, hogy ezek a kis eh, vállalkozások túléphessenek azon, ameddig eddig, lá, ami, ameddig eddig láttak. Tehát eh, elképzelhető az, hogy elmozdultak ezek a, a kisvállalkozások az egyik tagországból a másik, másikban nem szeretnének teljesen más helyzettel szemben állni, tehát tudniuk kell azt, hogy mit kell tenniük. Éppen ezért fontos, hogy közös értelmezési alapból indulhassanak ki. Ezen kívül emlékeznünk kell még arra, hogy a CTM e lefedi összes 28 szagországot, de nem kaphat minden felhasználó CTM-es e hozzáférést kapni, hiszen lehet, hogy a nemzeti hozzáférés blokkolja őket, tehát a nagy cégek lesznek azok, amelyek megkeresik majd a védjegy hatóságokat. Tehát fontos, hogy itt is közös legyen az értelmezés, hiszen egyébként ez túl hosszú idő, túl sok pénzbe került, túl sok tanácsra. Tehát fontos, hogy az emberek lássák azt, hogy a rendszerek hogy állnak fel. Tehát itt nem csak a pénzről van szó, ez egy kis tényező, vannak a belső menedzsmenttel kapcsolatos kérdések, belső menedzsmenttel, kommunikációval kapcsolatos kérdések, tehát ez csak egy pici része a rendszernek. Mi egy olyan rendszert szeretnénk, amely mindenki számára jól működik, illetve hogy mindenki növekedhessen. Az összes nagy cég kisvállalkozásként kezdte annak idején, tehát őket fontos segíteni. Számos olyan pontot rögzítettünk, amelyeket fontosnak tartjuk, de ezek nem sürgetőek. Örülnénk annak, ha egy másik alkalommal ezekre majd még visszatérhetnénk. A tranzit egy nagyon fontos kérdés, hiszen ebben a témában úgy tűnik, hogy visszalépésben vagyunk. Egy olyan rendszerről beszéltünk korábban, amely előre lép, a tranzit már 30 éve jól működik, ezzel nem voltak súlyosabb problémák. Hát volt olyan, hogy a vámhatóságok vettek el hibát, de ez több millió esetből 10-11 eset volt. 10 napos a maximális idő. Tehát uh, itt igenis a fogyasztóvédelemről van szó, hogy ezeket a nyugtalan előtt termékeket nem állítjuk le határon, akkor nem fogjuk őket többé már megtalálni, tehát nem szabad a fogyasztók érdekeit veszélyeztetni. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame Ulfskron, je sais que vous devez partir. Köszönöm, elnök úr. Nagyon rövid leszek, hiszen önöknek hamarosan távozniuk kell. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a bizottsági projekt egy nagy projekt, számos pozitív pontot is tartalmaz ez a javaslat a szövegben, és ezeket eh, támogatni tudjuk. Ami a kevésbé pozitív részt illeti, egy nagy ipari ország, Németország véleménye, és egy nagy ipari cégcsoport, mint a Lorel érdekei úgy tűnik, hogy konvergálnak. És az igazságügyminisztérium képviselője erre ki is tért, ez pedig bennünket is, mint felhasználókat érint, és mi is úgy érezzük, hogy ez az egyik legnegatívebb pont. Hát itt a tagországoknak kötelezettségük van, meg kell vizsgálniuk a különböző nyelveken az adott védjegyet, ezek számunkra negatívont jelentenek amelyek a pozitív pontokat illeti. Számos pozitívot kiemelhetnék, de ebből most csak egyet fogok kiemelni. Ez pedig a csalás ellen küzdelemre vonatkozik, a misítás elleni küzdelemre, ami pedig a költségvetési töbletet illeti. A L'Oreal rendszernek az egyik első felhasználója, éppen ezért a um, rendszert uh, támogatjuk, ezt pozitívnak ítéljük, hiszen ez uh, tulajdonképpen a mi pénzünk is, az én cégcsoportom pénze. És örülnék annak, hogy ha ez a plusz pénz Európában az ipari tulajdon köreiben maradnak. Köszönöm. Herzlichen Dank. Frau Kollegin Wikström zum Schluss noch einmal. Köszönöm, Wikström asszony. Kérem foglalja össze. Nichts mehr? Well, as I point... Korábban is utaltam rá, hogy el kell mennem 5 órakor. Mindenkinek szeretném megköszönni, hogy eljött ide, elfogadta a meghívást. A kollégáimnak nyilván lesz még kérdés Kiemelném, hogy a jelentős tervezetben van egy olyan kérdést, amit már most világosan szeretnék tenni. Egy jól működő kettős rendszerre van szükség, tehát hogy a tagállami rendszer és a az OHIM alikantei ügynökségének rendszerével együtt tudjon működni. Ezen kell munkálkodnunk, hogy ez megtörténjen, és már most megígérhetem, hogy lesznek ilyen irányú módosítóim, és így a jó bizottsági javaslat még jobb lesz. És most elnézést kérek, de a Libé szakbizottságba kell szaladnom, mert ott szavazás lesz. Köszönöm mindenkinek, és a holnapi viszontlátásra. Köszönöm. Úgy látom, nincs több kérdés, úgyhogy szerették köszönetet mondani a szakértőknek, hogy ellátogattak ide, hogy megtették a elő, vagy megtartották előadásaikat, most érjük át a következő napi rendi pontra. Cifka kolléga azt kérte, hogy holnap szavazás után tárgyaljuk meg az ő napi rendi pontját, mert neki is el kell menni szavazásra. Jön a 25-ös napi rendi pont, Régner jelentés. Ennek a témája pedig nem más, mint a nemzetközi magájog javítása. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a, mi a háttere ennek a saját kezdeményezési jelentésnek. A Brüsszel egyest e, nemrég zártuk le, és megint a brüsszeli egyessel foglalkozunk. A bizottság, amikor a Brüsszel egyes megállapodást kezeltük, akkor az átdolgozást alkalmazta a recastot. És ez a módszer tulajdonképpen nagyon szűk keretek között irányoz elő módosításokat. Ich warte jetzt nur ein wenig ab, bis alle die... Kicsit várok még, amíg azok, akik a meghallgatásra jöttek, távoznak a teremből. So, jetzt, so, jetzt ist es ruhiger. Also, ganz einfach zusammengefasst nochmals. Összefoglalom, a Brüsszel egyes nemrég zártuk le, és megint egy újabb saját kezdeményezésű jelentéssel foglalkozunk a Brüsszel 1-es kapcsán. Miről van itt szó? A bizottság az átdolgozást választotta a brüsszeli 1-es megállapodásnál. Ez egy olyan módszer, amely a módosításokra irányul, és annak idején én és a frakcióm, tehát én magam is, illetve a frakcióm is szerettünk volna jogállást, illetve egy bíróságot találni, amely illetékes jogviták esetében. Miért? Azért, mert a határokon át, átnyúló munka ügyi kérdésekben az Európai Bizottsághoz is kerültek. Éppen ezért én úgy érzem, hogy egy saját bíróságot kell kinevezni, tehát egy olyan bíróságot, amely azon a helyszínen tartózkodik, abban a tagországban, ahol ezek a munka védelmi küzdelmek elindultak. A brüsszeli egyesnél a bizottság hangsúlyozta azt, hogy ez nem igazodik a megfelelő eljárásba, nem kapcsolódik az átdolgozásba. Ezt a témát többször is kezeltük, illetve más témákat is, és természetesen ezt annak idején nem tudtuk lezárni. Ami a véleményt illeti, amelyet a Foglalkoztatási Bizottság készített az eljárás során, azt rögzítik, hogy egy ilyen bíróság kerüljön meghatározásra. Tehát az Employment Szakbizottság áll mindezek mögött. És annak idején jogi bizottságként úgy döntöttünk, hogy saját kezdeményezési jelentést készítünk. Sajnálatosnak tartom azt, hogy nem készítünk jogalkotási jelentés, amikor ilyen alapvető típusú követelésekről van szó. Ami pedig a módosító indítványokat illeti, az elnök úrhoz is szeretnék kérdéseket érinteni. Ebben benne van ez a kulcskövetelés. a bíróságot illetően, és vannak más módosító indítványok, amelyekkel kapcsolatban szívesen megtudnék többet is. Például mind, ami a preambulum bekezdést illeti, az F-nél például, és egy kicsit később is. Én itt a támogatom, hogy a bíróság, tehát általános elvként a bíróságnak kell joghatósággal rendelkeznie, amelyik azzal a joghatósággal, amely legszorosabb kapcsolatban van a kereseti jogalappal. A Brüsszel 1 és 2 között koherenciát kell létrehozni, a gyengébb felet kell megvédeni, tehát itt alapelvekről van szó, amelyeket tiszteletben kell tartani, illetve amelyek gyakorlati megvalósításáról is gondoskodni kell. Itt létezik a G preambulum bekezdéssel kapcsolatban is egy kérdésem. Lehet, hogy ez csak a megfogalmazás miatt nem világos, Én azok közé tartozok, akik a munkaszerződéseket alapjobbként értelmezik, illetve a szervezet fellépést alapjobbként értelmezik. Illetve vannak olyan módosítások, amelyek a amint említett joghatóságra vonatkoznak legszorosabb kapcsolatban a kereseti jogalapban. Van-e hozzá szólás? Hogyha nincsen, akkor én magam szólok. Stojanov kolléga, parancsoljon öné a szó. Eh, Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne. Lehet, hogy ez nem tűnik elég komoly kérdésnek, de mégiscsak kapcsolódik ahhoz, amit amiről beszélünk. Kik az illetékes bíróságok? Pontosan mit ért azon, hogy a legszorosabban kötődő vagy kapcsolató, kap, ö, kapcsolódó joghatóságról van szó? Melyik, milyen bíróság kapcsolódik legközvetlenül ebből a munkajogi, munkajoghoz? Nochmals, wir haben es äh, hier mit verschiedenen Prinzipien zu tun, die wir versuchen. Itt különböző elvekről van szó, amelyeket figyelembe kell venni, tehát koherenciát kell létrehozni a joghatóság között. Mondok egy példát. Tehát, hogyha valaki határokon átnyúlóan, mondjuk egy német bíróság egy tartalmi kérdést kap, amely Olaszországot érinti, akkor nem az a cél, hogy a német bíróság német jog alapján döntsön. A jelenlegi szabályozás alapján azonban elfog, elfordul, előfordulhat az, hogy egy német bíróságnak a német, illetve az olasz törvényekkel kell foglalkoznia. Ha azonban tovább lépünk, akkor nagyon gyakran felmerülnek különböző esetek, éppen ezért utaltam a gyengébb félre, tehát vannak olyan esetek, amikor egy német bíróság nem mondhat ki német jogot, mivel a gyengébb félre vonatkozó joghatóság mást mond. Tehát ez alapján a helyzet mást is lehet, például egy munkavállalónak lehetősége van, mondjuk a német és az olasz eh, bíróság között választania. Ezeket az elveket meg kell őrizni, Ennek a jelentésnek eh, az a célja, és ez változhat egy kicsit az idővel, hogy egy új konstelláció alakul ki, amely a belső piacon fontossá válhat, tehát nagyon fontos, hogy a gyengébb fél védelmére a Brüsszel egyesnél is változtatni kell. Ich sage jetzt, versuche jetzt wieder Beispiele zu nehmen. Daher habe ich die Arbeitskampfmaßnahmen erwähnt. In a belső piacon néha teljesen más, hogy van, mint néhány éve vagy évtizede és a mobilitás azt követeli, hogy a vállalatok az Unió egész területén tevékenykednek, a munkavállalók az egész EU területén tevékenykednek, és vannak különféle szabályaink, amelyek előmozdítják a mobilitást, és a gyengébb feleket megpróbáljuk támogatni, tehát a biztosítási felekről van szó természetesen, és így a megváltozott viszonyokra próbálunk reagálni az egyéni munkajogban. Most akkor én megpróbálom megválaszolni a régen rasszony kérdéseit, de nyilván a záró szavazás előtt azért még beszélnünk kell erről. A bizottságnál utána jártunk egy kicsit, és ott az volt az alapállás, hogy közölték velünk, hogy a probléma igazából nem is létezik ebben a formában. Hiszen azt várják el a bíróságtól, hogy úgy is ezeken az alapokon dönt. És uh, igazából ez a mi értelmezésünk, ahogy mi a módosítókat megfogalmaztuk, és uh, esetleg ez a igazságszolgáltatásnak is segít, hogyha mi elmondjuk, hogy hogyan értelmezzük a dolgokat. Azonban meg kell néznünk a joggyakorlatot is, hogy milyen értelmezési lehetőségek lehetnek. Tehát nem lehet azt elvárni, hogy mindig hasonló bírósági határozat születik. Második pont, tényleg elvitázhatunk itt a vétkességről, esetleg a vétkesség itt nem a megfelelő kifejezés, azonban itt inkább valami másról szólnék, tehát olyan cselekményekről, amelyek nem jogszerűek. És ez egészen elmegy a bűncselekményig. Tehát itt olyan tevékenységekről van szó, amelyek kárt okoznak és nem jogszerűek. És ez vonatkozhat a sztrájkokra is. A sztrájkok is lehetnek legálisak és illegálisak. Legalábbis ebből a szempontból. Tehát egy sztrájk lehet legális és illegális. És hogyha egy sztrájk nem jogos, illegális, akkor kárt okozhat. A megfogalmazás mögött ez van, de nem tudom, hogy az eredeti nyelvezet mi volt. Lehet, hogy egy fordítási hiba volt itt. Tehát itt ez a vétkesség fogalom mert szerintem sokkal jobb fogalmat lehetne alkalmazni. Hát ez itt az egész dolog háttere. De hogyha a szavazást előkészítjük, akkor még beszélünk az előadóval. Szeretném megkérdezni, hogy van-e további jelentkezés. Végezetül pedig eh, az előadó kap szót, akkor egészen röviden. Remélem azonban valamennyire előre haladunk, még akkor is, hogyha a nézetek nagyon távol állnak egymástól. Még egy érvet emlékeztetésképpen. Az ilyen javaslatokat nem kifejlesztik, hanem esetek alapján állítják össze. Tehát fórum shoppingnak nevezzük ezt, és itt a gyengébb fél védelméből indulunk ki. És a fórum shopping megfelelő módszer, és hogyha kompromisszumokat találunk, akkor nagyon örülnék azoknak, jó? Akkor most a 25-ös pontot lezárhatjuk, és áttérünk a 9-es pontra, ez pedig eh, Stojanov kolléga jelentése. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr! Egy véleményről van szó. A témánk a harmadik országban állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás ellenében végzett és javadalmazás nélkül, nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat, valamint oper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei. Korábban már volt egy eszmecserénk, egy másik, egy korábbi szakbizottságülésen erről, úgy ott elmondtam, hogy mit is gondolok erről a kérdésről. Sajnálatosnak tartom, hogy Wikström asszonynak el kellett mennie, ugye ennek a kérdésnek a jelentéstevője a Libében. Nagy kár, hogy nincs most itt. Ugyanis ő ragaszkodott ahhoz, hogy ez a vélemény egyáltalán létrejöjjön. Ugye szertágozó munkát végzünk. Most ebben a véleményben foglalkoztam a módosítókkal, tehát a irányelv tervezetnek is most folyik véletlenül éppen az átdolgozással, csak úgy, mint a mi anyagunknak. Úgy vélem, hogy itt nem forradalmasító változásokról van szó, hiszen ez egy átdolgozás, tehát apróbb változások, van szó, valójában két irányelvből csinálnak egyet. Az erre vonatkozó gondolataimat írtam tehát le a véleményben. Azt eszmecsere alkalmával elmondtam, és most is elmondom, hogy ezzel kapcsolatban eléggé erőteljes az álláspontom, és úgy vélem, hogy a szakbizottság nem fogja elfogadni egy az egyben a véleményemet, éppen ezért valami olyannal próbáltam előállni, ami mindenkinek, illetve a legtöbb kollégának elfogadható. Nincs egyébként túl sok módosító. Ha megengedik, akkor röviden ezeket átfutnám. Nézzük az első módosítót. Ez garantálja a tagállami ellenőrzést a visszaélésekkel kapcsolatban, tehát a harmadik országokból érkezett személyek esetében. Nézzünk egy konkrét példát. Két évvel ezelőtt hatalmas botrány volt hazámban. Hamis diplomákat diplomákat használtak fel a török diákok. Ugye sok török diák érkezik Bulgáriába, egyetemre mennek, és a törökök 20 annyi 20 annyi egyetemi tandíjat kell, hogy fizessenek, mint a bolgárok, mint a hazaiak. Nos, ezen török diákok diplomát szereznek Bulgáriába. Végül a törökök reagáltak a problémára, sokkal alacsonyabb lett a török diákok száma Bulgáriában. Ezáltal így a a diákok egyik tagállamból a másikba mehetnek, és az első tagállamban szerzett jogokkal élhet az illető személy a második, harmadik tagállamban is, tehát az első tagállam mint egy ugródeszka szerepe. Kérem, hogy ezt a kérdést részletesen vizsgáljuk meg. Nos, eléggé ez, ez egyébként a konzervatívabb észrevétele. Nézzük a második módosítót. Az irányelv korábbi szövegét ö, vesszük elő, hiszen egy nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára. A harmadik módosító, itt egy konkrét dologról van, ról van szó. Wikström asszonyjal ebben a kérdésben egyeztettünk mindegyikünk előadta, hogy hogyan vélekedik az operségről. Én egyébként kicsit furcsán álltam a dologhoz, mert nem ismerem túlságosan az operséget, az oper munkavégzést Bulgáriában, a bulgári jogrendszerben ez egy ismeretlen kategória, tehát a jog hagyomány ezt Bulgáriában nem ismeri. Én tehát azt mondom Vixrem asszonynak, hogy bizonyos tagállamokban ez a kategória elképzelhető, hogy nem is létezik. És akkor ilyen esetekben a tagállamokat nem kell arra kényszeríteni, hogy harmonizálják a jogszabályaikat. Tehát nem kell feltétlenül szerepeljen az oper munkavégzés egy-egy tagállam jogszab, jogszabályai között. A természetben egy juttatások lehetetlenek, tehát hogyha valaki Bulgáriában dolgozik, akkor az csak munkaszerződéssel teheti meg, a természetbeni jutatás le, le, nem lehetséges, tehát javadalmazás ellenében lehet csak munkát végezni. Jó szeretném, hogyha jogi védelem kiterjedtebb lenne, illetve amikor tartózkodási engedélyt kérnek a harmadik országbeli állampolgárok, akkor a díjazást egyértelműen szabályozzuk, tehát minimum és maximum határt kell megszabni. Tehát nem szabunk meg egy bizonyos díjat, tartózkodási engedélyre vonatkozó díjat, hanem egy minimum és egy maximum díjat szabunk meg, tehát egy sávval lehet kiszabni ezt a díjat. Nos, fontosnak tartom azt, hogy azt is szabályozzuk, hogy milyen határidővel kell megkapni a harmadik országbeli polgárnak a választ arra, hogy beléphet-e az Európai Unióba. Tehát az eljárási időket is szabályozni kell. Még egy mondandóm van a különböző alátámasztó vagy magyarázó dokumentumokkal kapcsolat. Pillanatig keresem a jegyzeteim között, hogy hol is tartok. Tehát, amikor Én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell úgy fogalmazni, hogy igazoltan, vagy alátámaszthatóan szükséges dokumentumokról van szó. Szerintem minden, ami ezen jogszabály hatája alá esik. Hát hogy is mondjam, ez, hogy, hogy igazolt vagy megalapozott feltételezés, és a megalapozott feltételezés egyfajta rugalmasságot irányoz elő. Aztán hatály kiterjesztése, mit is jelent a vállalkozó, a szabadúszó vállalkozó, erről szól az egyik módosító. Nos, erről szólnak tehát a módosítók, komoly munkát végzek majd a jelentéssel vagy a véleménnyel kapcsolatban nyáron, és komolyan is veszem a dolgot, mert mindenképpen kompromisszumra törekszem. Így aztán a saját nézeteimen egy kicsit felül kell emelkednem, hiszen olyan szakbizottságról van, van szó, ahol komoly munkát végzünk. Köszönöm. Danke. Nagyon szépen köszönöm, Stojanov kolléga kikér szót, pillanatnyilag senki. Akkor a módosítók ideje 2013. szeptember 3-a. Tehát szeptember 3-a. Rendben van. Rendben, akkor ezt a pontot is lezárhatjuk. Áttérünk a 11-es pontra. Ez az üres hordozó jogdíj. Kastex kolléga nőé a szó. Mivel euh, le rapport euh, d'initiative Köszönöm. Eszmecsere, eszmecserére kerül most sor a üres hordozó díjjal kapcsolatban. Ez a Vitorino jelentésnek a, az örököse. Az Európai Bizottságtól kaptuk ezt, tehát ellátogatott ide Vitorino úr, bemutatta jelentését, észrevételeket fűzött ahhoz, és láttuk, hogy nem volt olyan kategórikus azzal a célkitűzéssel kapcsolatban, hogy törölje az üres hordozó jogdíjat, de mindenképpen módosításokra van szükség, illetve elképzelhető, hogy harmonizációra is. Ez a jelentés, amivel foglalkozni fogok, és amelyet, amelyhez a nevemet adom. Nos, alapvetően három fő csapásvonala van ennek a jelentésnek. Az egyik az üres hordozó jogdíjának mikéntje, ugye a művészek számára nagyon fontos bevételi forrás, illetve a kultúra terjesztésének is fontos módja a legtöbb tagállamban. Ez létezik három kivétellel. Ezen modellen tehát el kell gondolkodnunk. Itt alapvetően azért mégis olyan dologról van szó, amit a legut- legtöbb Európai Uniós államban alkalmazott dolog, létező dolog. Tehát közös alapjaink vannak, közös elveink, lehet, hogy ezt még módosítani kell. Alkalmazni kell ezt az új kultúra terjesztési módszerekhez, Ezáltal új gazdasági modelleket teremthetünk, új finanszírozási modelleket, illetve újszerű módon díjazhatjuk a, a művészeket, ugyanakkor védhetjük a fogyasztókat is. Nézzük a második fő csapást, vagy vezérfonalat. Ez hasonlatos ahhoz, ami a ami a közös a kollektív jogokhoz kapcsolódik. Fontosnak tartom azt, hogy átláthatóbb legyen, nagyobb mértékű kollegialitás jelenjen meg a jogok alkalmazásában, felhasználásában. És most olyan jogokról beszélek, ami egy közvetítőn, eh, ami egy közvetítőn keresztül jutnak el végül a jog birtokoshoz. Még egy fontos eh, vezérfonal. Azt próbálom feltárni, hogy uniós szinten milyen kérdéseket kell harmonizálni. Ugye bizonyos ágazatokban meg kell hagyni a lehetőséget a tagállamoknak, hogy sajátosságaiknak némi mozgásteret hagyjanak. Például a definícióról van itt szó, mit is jelent az üres hordozás, előítélekről van-e itt szó, vagy egy, vagy egy, egy jogdíjról, egy olyan bevételről, amit, ami adóköteles, vagy egész egyszerűen csak javadalmazásról van szó, amely a, a, hasonlatos a szerzői jogdíjhoz. Véleményem szerint Olyan jogról van itt szó, amely lehetővé teszi, hogy a fogyasztó másolja azokat a műveket, amelyek egyébként szerzői jog védelem alá tartoznak. Tehát ez a magán felhasználásról szól. Nem szeretnénk a fogyasztót megfosztani azon jogától, hogy magán használatra másoljon műveket, amelyek jogvédelem alá tartoznak. Nos, úgy vélem, hogy a fogyasztót fel kell ruházni a megfelelő fogyasztójogokkal, tehát másolásra is lehetőséget kell biztosítani, hogyha egy bizonyos jogdíjat a művész vagy a szerző számára eljutat ezáltal. Nos, ezek lennének tehát a fő vezérfonalak. Nos, Vitorino úr felütéseinél kezdem el a munkát, hiszen Alapvetően arról van szó, hogy reagálok Vitorino úr jelentésére. Vannak. Lesznek tehát a jelentésemben a véleményemben olyan, olyan dolgok, amelyek arra reagálnak, hogyha megtartjuk a magáncélú felhasználatra való másolást, akkor kérdés, hogy ezt hol lehet megtenni, a nagykereskedőnél, a terjesztőnél vagy a felhasználónál teszük ezt lehetővé. Ezeket a kérdéseket kell megválaszolni. Sok tagállamban mégiscsak terjesztési célú, a magáncélú fogyasztás, illetve másolás, tehát például fesztiválokon történik ilyen. A fogyasztók részéről nagyon nagy az igény illetve szeretnék, hogyha e, átláthatóbban lenne a felhasználás, a e, másolás módja. Ezt próbáljuk elérni. Tehát fontos az is, hogy a magáncélú e, másolásból származó jövedelem valahogy mégiscsak eljusson a szerző felé. gondolkodás céljából egy, mini, egy meghallgatást szeretnék javasolni szeptember 16-17-én. Jelenleg ez a meghallgatás még nem szerepel a júri meghallgatások listáján a 2013-as évre vonatkozóan, úgyhogy még meg kell kapnunk a koordinátorok engedélyét, illetve elnök úr engedélyét erre az ő jóváhagyásukat. Ennek ellenére próbálom azt elérni, hogy az érintett felel képviselőivel tudjunk egyeztetni, tehát szeretném ütköztetni a véleményeket, a különböző művészek, a Digital Europe képviselői és a fogyasztóvédelmi szervezetek között. Ők ugye elég kritikusan gondolkodnak erről a kérdésről. Nos, szerintem jó lenne, hogyha az összes kritikust meghallgatnánk, illetve azokat is, akik úgy vélik, hogy ez egy eredeti finanszírozási lehetőséget jelent. Szeptember 18-án küldöm el a jelentést fordításra. A jelentés tervezett bemutatása október 14-én lesz, a módosítók benyújtésének határideje október 18-a, és utána a módosítókat november 5-én fogjuk megtárgyalni, november 25-én lesz itt a Gyuriban a szavazás, és a plenárisra januárban kerül ez a kérdés. Ez lenne tehát a menetrend, az ütemterv. Már mostantól kezdve nagyon szívesen várom az önök meglátásait, ötleteit, számítok önökre. Várom, hogy szeptemberben már lesznek új meglátásaik, hogy haladjunk a témával. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, megfelelő időt kell hagyni magunknak, hogy elgondolkodhassunk ezen. És ne felejtjük el, hogy ez a művészek javadalmazásának és a kultúra támogatásának egy fontos módja. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, Kastex kolléganő. Engström kolléga is utána folytatjuk. Thank you. Köszönöm. A legutolsó meghallgatáson, amikor Vitronó kolléga itt volt, akkor szerintem jó irányba indultunk el, de nem elég messze. Igazából a jelenlegi rendszer a múlt századba tartozik, és meg kéne reformálni. A dolog történeti az, hogy a 70-es, 80-as években nagyon erős lobbizást éreztünk a különféle szerzői jogdíj ipar tekintetében. Tehát akkor jelentek meg tömegesen a kazetták, audio és videokazetták. Tehát mindenki az én koromban emlékszik hogy igazából arról volt szó, hogy a házi felvétel megöli a zenét, hiszen az 70-es évektől kezdve föl lehetett venni a zenét kazettára. Azt mondták, hogy a zene meghal a civilizált világban. És ez pedig elindította a probléma orvoslására, tehát kísérleteket. Akkor jött a videó. akkor amerikai szervezetek vezetői azt mondták, hogy a videókazetta megöli a mozit. Igazából a, a mozi bosztoni folytogatója. És és ekkor történt az, hogy a jogalkotó is érezte, hogy az új technológiák miatt, hiszen bárki fölvehette a zenét, a filmet, új jogszabályokra van szükség. De igazából nem történt meg, nem pusztult el se az se a film. Még Nagy-Britanniában sem történt ez meg, ahol az égvilágon semmi túl, szerzői tulajdoni bevételek vannak, és igazából Nagy-Britannia volt a legsikeresebb ország Európában a zene és a film termelés tekintetében. És pedig nem a szerzői jogdíjak miatt. A szerző jogdíjak kérdése az, hogy lesz zene vagy film. Tehát a 70-es években ez nem volt. Akkor nem mondhatjuk, hogy most sem szükséges. De a díjak nagyon érzékenyek voltak ahhoz képest, mint most, hiszen akkor díj, a kazettákra számítottak fel szerzői jogdíjat, hogyha valaki a rádióból felvette egy zenét, akkor nagyon nehéz volt ez, és a videokazetta is nagyon nehéz volt, hiszen az emberek általában tévéből vettek fel filmeket. Ma a helyzet teljesen más. Teljes, számos tagállamban, a sajátomban is, a mobil telefon már nem csak arra jó, hogy filmeket nézzünk, híreket hallgassunk. Ellenkezőleg, ezek másodlagos dolgok. Én a telefonomat arra használok, hogy SMS-ezzem és telefonozzak. És számos tagállamban a szerző jogdíj például a lemezeken, CD-ken van. Tehát, hogyha veszünk egy Madonna CD-t, akkor ezért fizetni kell. de hogyha a saját családi filmjémet tárolom, az egy teljesen más kérdés. At all, why Madonna... Uh... Igazán nem látom okát annak, hogyha én le akarom filmezni a családomat, akkor mi az érv amellett, hogy eh, bevezessük ugyanazt, mint a 70-es, 60-as években? Igazából a belső piacot eh, torzítja ez nem káros a belső piacra. Hiszen eh, megszünteti a szerzőjogdíjat. Nem csak én érzem úgy ebben az unióban, hogy nem jó azért ma Madonnának pénzt fizetni, hogy a saját családi filmemet tároljam. Tehát szerintem ez a rendszer nem működik itt, ezt fejezzük be. Tehát, hogy rendes gyerek legyek azért a CD, DVD jogdíjak nem érdekelnek annyira. A CD-k, DVD-k régi technológia, a múlt századba tartoznak, előbb-utóbb eltűnnek környezetvédelmi okokból, tehát nincs oka annak, hogy miért nyomtassunk dolgokat műanyagra, amikor sokkal egyszerűbb környezetbarátabb módon is tudjuk tárolni ezeket pendrive-okon, és így tovább. Tehát természetesen észszerű rendszert kell kidolgozni, de a CD-k, DVD-k úgyis el fognak tűnni. Új adattárolók vannak, és szerintem a belső piac és az összes európai fogyasztó nagyon örülne, hogyha ez megtörténne. Köszönöm. Köszönöm. Angelika Nibler. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. A bemutatót köszönöm az első felszólalót. Már hallottuk, hogy mennyire izgalmas témáról van szó. Kastex asszony azt javasolt, hogy legyen egy meghallgatás az összes érintettel. Én nem jutottam el addig, mint Engström kolléga, hogy itt az egész jogdíjrendszert eh, dobjuk ki, mert igazából lejárt itt az ideje. De Kastex azt, hogy még egyszer nagyon köszönöm. Megadja lehetőséget, hogy egy kicsit jobban rendszerezzük a vitánkat. Helyesen szólt arról, hogy milyen érdekeket kell figyelembe vennünk. Nem csak a sok millió internetes felhasználóról van szó, akik számára új megoldásokat kell felkínálnunk, ezzel egyetértek, de itt van ez a naív kérdés, hogy hogyan oldjuk meg a szerzők, a kreatívok díjazását, hiszen nekik jár díj azért, amit létrehoztak a kreativitásukkal. Még nincsen megoldási receptem, tehát a kérésem az, hogy szervezünk egy szélesebb eszmecserét. Osztom Engström kolléga nézetét, hogy hogy van egy ellentmondás a magán másolatok és a jogdíj köteles CD között, tehát ez, ez a dolog teljesen elavult. Tehát, hogyha a 70-es, 80-as években feljegyeztünk, felvettünk dolgokat, magnóra, kazettára, DVD-re, akkor a lobby megpróbált ezekre is kihatni, azért, hogy a művészeket, a kreatívokat jövedelmezésben részesítse. De azonban itt a árnyék számítógépezés korában, a felhőzés korában mindenképpen meg kell változtatnunk a helyzetet. A régi technológia nem passzol a jelenbe. De meg kell próbálnunk elvitatkozunk ezen. Itt egy valami fajta megadóztatásról beszélt, hogyha jól értettem a tolmácsolást. Az sem túlságosan népszerű kifejezés, de hogyan tudjuk itt az érdekeket kiegyenlíteni? Tehát, hogy a kreatív alkotók ne halljanak éhen, mert nulla szerzői jogdíjat kapnak. Tehát védenünk kell a kreatív ipart Európában. Hálás vagyok, hogyha itt közösen egy új értékesítési modellt ki tudunk dolgozni. Castex hogy ha itt intelligens, innovatív kezdeményezései is vannak, akkor ezeket szívesen látjuk. De szerintem különbséget kell tennünk a vitában. Azt én sem szeretném, hogy az interneten szörföző, internetről letöltő fiatalok, akik megosztják ezeket, büntetőjogi felelősség alá kerüljenek. Tehát ez, ez, ez, ennek nem szabad megtörténnie de nagyon sok potyautas van, akik eh, a saját kereskedelmi céljaikra használják ki az alkotó kreativitást. itt bűnözők is vannak. Tehát itt eh, háromfajta csoportosulás van, akikkel foglalkoznunk kell. Tehát örülök ennek a vitának. Eddig eh, nem volt minden tagállamban egyéni, egyedi megoldás, hiszen az egyik tagállam ezt adóztatja meg, a másik tagállam azt adóztatja meg. Hát Európában el kell gondolkozunk azon, hogy hogyan foglalkozunk a problémával, hogyan harmonizáljuk itt a különféle gyakorlatokat. Tehát mindenképpen látnunk kell, hogy hol vannak itt szürke zónák. Köszönöm szépen a bevezetést, nagyon örülök az eszmecserének, és a szünetben is megpróbálok majd kreatív gondolatokat kiötleni, és utána pedig ezeket beviszem a vitába. Köszönöm. Köszönöm, Angelika Nibler. Stojanov kolléga. Благодаря, господин председателю. Ето, че заговорихме за пари и веднага. Köszönöm, elnök úr. A pénzről beszélünk, akkor most a bizottság is érdeklődik. El kell mondanom, hogy nem tudok teljes mértékben egyet érteni az információhoz való hozzáférés és a büntethetőség között. Tehát pillanatnyilag a demokráciában az információ az igazi valuta. Tehát az információ a demokrácia alapja. Tehát, hogyha az információ cserét büntethetővé tesszük, akkor ez egy nagyon érzékeny dolog. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy modernizálni kell a szerzői jogdíjakat. A bolgár jogalkotásban vannak elképzelések a tároló készülékek megadóztatásáról, és ez az adó pedig egy bolgár kulturális alappa folyna be. És Természetesen eh, a szerzői jogok megsértéséről is beszélnünk kell. De természetesen eh, a beszedett díjokból eh, kompenzálnunk kell a kimaradt szerző jogdíjakat, igazából az eltulajdonított szellemi tulajdont. És így visszaélnek a forrásokkal. Ez pedig rossz rendszer. Ezt a rendszert mindenképpen egy újjal kell felváltani, legalábbis a saját országomban. Tehát ez egy eléggé nagy kihívás. Senki sem tud új generációs rendszert elképzelni. Igazából egy teljesen új univerzum alakult ki a szellemi tulajdonjogban. Nagyon nehéz feladatról van tehát szó. Előadószony is minden jót kívánok feladata megoldásához. Nagyon szépen köszönöm. Mašťálka úr. Já jsem nechtěl prodlužovat naši debatu, ale téma je natolik zajímavé. Köszönöm. Nagyon érdekes ez a vita. Lorenzo di Medici azt mondta Michelangelo-nak, amikor a szobrait készítette. Nem a pénzről van szó, hanem az eredményről. Michelangelo Dávidja is jó példája annak, hogy ma általában csak a másolatot látjuk, és nem az eredetit. Az eredeti valahol egy galériában van. De nem vagyok benne biztos, hogy ma kinek kell Michelangelo-nak fizetnie, hogy Dávidot használja szimbólumként. Hogyha Madonna lennék, tehát már mint az énekes Madonna, akkor örülnék, hogy bármit elfogadhatok, ami jogdíjként hozzám jut. Hiszen Madonna nagyon sok tehetséget, nagyon sok energiát fektetett abba be, amit csinál, De Bachot és Beethoven nem tudjuk ma megfizetni. Ma adattároló készülékekről beszélünk, pendrive-okról, de még a régi hanglemezek is visszatérnek egy kicsit igazából divattá váltak. És a szabályainkban a divat is tovább él. Amit mi teszünk, tenni szándékozunk, az az, hogy megpróbáljuk védeni a szellemi tulajdont. Én támogatom a művészethez történő szabad hozzáférést, amennyiben lehetséges. De természetesen a az alkotóknak is ki kell fizetni munkájuk díját. A meghallgatásokon pedig a probléma mindkét oldalát halljuk. Meghallgatjuk az összes koncepciót, amely létezik ezen a téren. Különböző koncepciók vannak a különböző országokban. És különféle megközelítéseink is vannak. Danke, ich habe mich selbst auf die Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a meghallgatást támogatnunk kell egy ilyen témánál, szükség van a meghallgatásra. Egy második megjegyzésem, az EU-ban úgy tűnik, hogy ez a belső piac torzításához vezet, hiszen különböző képpen eh, történik ezeknek a díjaknak kiszabása nemzeti szinten minőség és mennyiségi szempontból is, illetve ezek felhasználását illetően is, illetve az ebből származó bevételeket illetően, és a belső piacon, ahol a kereskedelem digitális csatornákon keresztül bonyolódik, egyre nagyobb problémát jelentett. Nagyon fontos itt a közös pontokat megvizsgálni, és egy jogalkotás fő céljának kell lennie az, hogy az ilyen közös pontokat hosszú távon orientálva vizsgáljuk meg, azért, hogy a piaci torz, torzításoktól eltávolodjunk. Kastex asszony a jelentéstövő kap még végezetül szót. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, köszönöm szépen a hozzászólásokat. Úgy tűnt az elején, hogy ez egy könnyű téma, de már nem ringatom magam ebben az illúzióban, hogy ez könnyű téma volna. Remélem, hogy ebben a témában tovább tudunk lépni. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon ellentmondásos téma, és nagyon nehéz lesz kompromisszumokat kidolgozni, illetve konszenzusos megállapodásra jutni. Nagyon fontos, hogy józanul gondolkodjunk. Nibler asszony elmondta azt, hogy amikor a másolásokról beszélünk, illetve a művészet ilyen e, témájú felhasználásáról, akkor ezt vagy engedélyezzük, vagy pedig megtiltjuk. Hogyha ezt e, engedélyezzük, akkor fontos, hogy legyen megfelelő kompenzáció, amennyiben pedig ezt megtiltjuk, nagyon fontos, hogy ez szankciókkal is együtt járjon. E, nagyon fontos, hogy ezt az alternatívát mérlegeljük. Amikor a szankciókról gondolkodunk, akkor én úgy érzem, hogy ez nem feltétlenül jó megoldás, én inkább az engedélyezést találom a megoldásnak, illetve azon eszközök megtalálását, amelyek a felhasználó számára lehetővé teszik azt, hogy hozzájáruljon a művész munkájához. Krisztián a 19. századot említette, de ezzel ebből csak az derült ki, hogy milyen fiatal. Úgy érzem, hogy ez a téma a 20. század második felére tartozik. Nem gondolom, hogy a másolások témáját a régi történelemhez kell visszautalnunk, hiszen a 20. század végén amely technikai, technológiai változás felendülését jelentette, mely gyors, könnyű másolást tett lehetővé, illetve megbízható másolatok készítését, amelyek az eredeti műhöz is sokkal közelebb álltak. Tehát nem elavult ez a kérdés, a másolás kérdése, másolatok készítésének kérdése továbbra is nagyon aktuális téma. És számos segítő eszköz van, amelyet tárolhatjuk, másolhatjuk, átmásolhatjuk a különböző anyagokat, az eredeti anyagot, amit mondjuk megvásároltunk, és azt gondolom, hogy ez a típusú másolás értéket is jelenthet. Hogyha mondjuk csak eh, telefonálunk vele, akkor nem kell, hogy ez 800 euróba kerüljön, ha csak egy ilyen készülésre van szükségünk, akkor vannak sokkal olcsóbb készülékek is. Azért kerül sokba egy adott mobiltelefon, mert tárolhatunk is rajta fájlokat, Tehát itt egy olyan eh, eszközről is szó lehet, amely nagyon drága. Fontos, hogy amikor ezekről a kérdésekről gondolkodunk, akkor az érték kérdése is felmerüljön, a zene létrehozása egy olyan eszköz segítségével, amely a másolatok fogadását is lehetővé teszi. De nem gondolom, hogy ezzel a kérdéssel ne kéne foglalkoznunk. Ami pedig a másolatok készítését illeti, a bolgár kultúra terjesztése érdekében mondjuk, ezt a példát elképzelhetőnek tartom Franciaországban, a másolatok egy részét is felhasználjuk arra, hogy nem csak hogy a francia kultúrát terjesszük, támogassuk, hanem ha például azokra a fesztiválokra gondolunk, amelyeken ilyen zenék hangzanak el, ezek is egy eszközt jelentenek. De amikor a fesztiválok szervezésről beszélünk, illetve ha ezek a fesztiválok eltűnnek, akkor itt ennek hatása több tucat más fesztiválra is, tehát ennek gazdasági következményei is vannak. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a dimenziót is szem előtt tartsuk, ami pedig eh, a díjazást illeti. Masztáka úrral egyetértek. Fontos látni azt, hogy a művészeket, a kreatívokat hogyan tudjuk megfelelő díjazásban részesíteni, illetve e, megfelelő igazságos mérzéshez e, juttatni őket. És a harmonizáció ezzel kapcsolatban is felmerült, ez pedig alapvető fontosságú. Majd a nyáron még én is igyekszem elgondolkodni. Kérdekében, hogy érveimet megfelelően kialakíthassam, például a fesztiválokról is. Köszönöm szépen, és nyári szület után találkozunk. Köszönöm szépen, Kastex kolléganő. Akkor most lezárhatjuk ezt a pontot és akkor a koordinátorokkal is beszélünk még a meghallgatásról, de szerintem mindenki támogatja, legalábbis nekem egy ilyen benyomásom támad, tehát ősszel ezt megszervezzük. Akkor átérünk a 28-as pontra, ez pedig Mastyálka kolléga jelentése, és pedig a fogyasztási cikkek biztonságosságáról. Köszönöm szépen, elnök úr. Igazából nem úgy tűnt, hogy az én felszólásom lenne, de egészen röviden. Ez a tervezet arról szól, hogy szüntessük meg a 2001-95 EK-t, és ez az európai tanács és a parlament közös rendelete volt a fogyasztási cikkek biztonságosságáról. Természetesen ide tartozik a felügyelet is. Most mi egy jogi keretet szeretnénk a fogyasztási javak biztonságosságáról, és csak bizonyos termékek képeznének kivételt. Ezeknek eh, biztonságosnak kell lenniük, az üzlet és a fogyasztók számára legyenek normák, amelyek általános kereteket szabnak meg a biztonságosság számára. A 114-es cikk legyen a jogalap, amely a egységes belső piac létrehozásáról szól ugyanaz a biztonsági szint legyen az összes tagállamban, és ugyanazok a kritériumok. Elsősorban szólnék a fogyasztóvédelemről. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltatásoknak és a termékeknek meg kell felelni a biztonsági előírásoknak. Ez pedig azt jelenti, hogy előre nem látható esetekben sem kerülhet a fogyasztók biztonsága veszélybe. Az Európai Unió egyik prioritása a fogyasztók védelme, és pedig 1975 óta. A második megjegyzésem, a szöveg eh, általános rendelkezéseket eh, tartalmaz, és itt eh, szó van az élelmiszer alapanyagokról és a nem élelmiszer alapú alapanyagokról. Tehát ez a követelmény azokra vonatkozna, amit bizonyos ipari szabályok nem fednek le. Mit is javasol a bizottság? Egy világos összehangolást egyéb jogeszközökkel, bizonyos kötelezettségvállalásokat a nagykereskedelem, a gyártó, a forgalmazók számára. Tehát itt igazából az egész fogyasztási láncról van szó. Ennek eh, a rendeletnek kell ezeket a biztonsági követelményeket szabályozni, amennyiben máshol nem történik meg a biztonsági szabályzás. Természetesen eh, olyan termékek is vannak, amelyek nem eh, képzik itt a konkrét harmonizáció célját. A gyártók és az egyéb vállalkozóknak pedig képesnek kell lenni beazonosítani az ellátót, a gyártót. A gyártóknak, az exportőröknek pedig tudniuk kell, hogy kinek árulják a terméket. Nagyon fontos a termékek nyomon követhetősége. Most mik a konkrét megjegyzéseim ebben az ügyben? Ezek visszatükröződnek a módosítókban is. A hármas cikk. Itt azt javaslom, hogy válasz, tehát hogy definiáljuk az inkább nem biztonságos termékek fogalmát, és itt befűztem azt a szót, hogy a termék használatával összeegyeztethető. A hatos cikkben is van egy fogalom meghatározás. Itt arról van szó, hogy ki a érzékeny fogyasztó, a kiszolgáltatott fogyasztók. Itt a 13-as egy másik cikk, és itt pedig a kivételek törlését javaslom. Ezen kívül a 20-as cikkre is vonatkoznak módosítók, itt hozzáfűzünk dolgokat. Itt szeretném elmondani, hogy a módosítók. Itt vannak Természetesen más kollégáktól is várjuk a módosítókat, és pedig augusztus 29-éig 12 órakor, és biztos vagyok benne, elnök úr, hogy ön is aláhúzza majd ezt a tényt. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, van hozzászólás? Úgy tűnik, hogy nincs, tehát augusztus 29-e 12 óra módosítók határideje, esetleg az előadónak üzenem, hogy itt rengeteg felhatalmazáson alapuló jogi aktus van benne. Tehát nézzük csak meg ezeknek a delegált jogi aktusoknak a méretét. Itt valamennyi parlamenti ellenőrzés is szükséges. Lichtenberger asszony, és utána Mastyákov. Szerettem volna csak aláhúzni, amit az előbb mondott. Most a közlekedési bizottságban foglalkozunk egy anyaggal, itt a légi közlekedés kisebb incidenseivel foglalkoztunk. És azt szeretném, hogy itt ne hallgassunk, ez nem jogalkotás. Igen, Masják a kolléga. Tisztelt elnök úr, tudja, hogy mindig nagyon odafigyelek a delegált aktusokra, jelen esetben is. Külön, külön odafigyelek erre a kérdésre. Van egy hagyományunk itt a delegált jogi aktusokkal. Jó. Igen, már mondtam, hogy mikor van határidő, augusztus 29-e. Ja. Akkor most a nyilvános ülésnek vége. Egy perces szünetet tartunk, hogy a webstreamet lekapcsoljuk, és utána áttérünk a nem nyilvános részre.